Ladies and gentlemen, Hölgyeim és uraim, come and be seated. Ladies and gentlemen, welcome to this hearing. Hogyim és Uraim, üdvözlöm Önöket ezen a meghallgatáson. Transatlanti kereskedelmi és befektetési partnerség hangzatos címet eh, viseli. Eh, természetesen az eh, befektető állam vitarendezési mechanizmus is terítékre kerül, mint fontos eleme ennek, illetve a közvetítő eljárás arbitráció. Bernd Lange társ elnök, barátom, kollégám, az INTA elnökeként ül itt mellettem. A jogi szakbizottsággal együtt eh, rendezzük, amelynek én vagyok az elnöke. A jogi szakbizottságban tavaly februárban tartottunk egy meghallgatást, eh, szabályozási koherencia és az uniós jogszabályok végrehajtása a TTIP kontextusában, ez volt a címe ennek a meghallgatásnak. Az EU és Amerika között szabályozási kérdésekben kell elsősorban megállapodni a TTIP tárgyalások során. Ez elengedhetetlen előfeltétele annak, hogy az egyes ágazati kérdésekre rátérhessünk. A szabályozási keresőkkel foglalkozó részben, tehát egyrészt lesz egy akadémiai megközelítés, ahol a különböző kérdésekben elért általános horizontális eredményeket tárgyaljuk, és lesz egy gyakorlati, pragmatikus megközelítés, amely a különböző gyakorlati problémákból indul ki, például az autóipar témájában, a különböző szabályok és normák, szabványok technológiák, gyártási módszerek, biztonsági előírások és környezetvédelmi előírások harmonizálása tekintetében. A mai meghallgatásunk ezen kívül egy olyan részt is tartalmaz majd, amely a vitarendezési mechanizmusokról szól majd a nemzetközi jog keretein belül, amelyek már léteznek, vagy amelyeket majd a TTIP céljaira dolgoznának ki, beleértve a nemzeti bíróságokat, az államok közötti vitarendezési mechanizmust, a befektető és állam közötti vitarendezést, az ISDS-t, ISDS-t, a meglévő tagállami kétoldalú megállapodások és között különbséget éve, illetve az Európai Bizottság által a TTIP számára javasolt új módszerek között. Az állandó kétoldalú bíróságok vagy a WTO-hoz hasonló nemzetközi szervezetek választott báros bíróságai, mediáció, és így tovább, és így tovább. Az INTA szakbizottság felelős az Európai Parlamentben a kereskedelmi megállapodások kérdéseért, a gazdasági, kereskedelmi és beruházási kapcsolatokat érintő kérdésekért. A jogi szakbizottság pedig elsősorban az uniós jogszabályok elfogadása, megfelel, ennek való megfelelés, ennek való érvényszerzés, a e, kérdéseivel foglalkozunk tehát, illetve ami az uniót e, érintő kérdésekben a nemzetközi joggal is, a alkotás, illetve az uniós eljárási jog, kereskedelmi jog, magánjog egyszerűsítésének a témájával is foglalkozunk, illetve polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés témájával is foglalkozunk. Közös meghallgatásunk a kép szakbizottság szakértőinek és titkárságának segítséget is igénybe vette. Roppant aktuálisnak tartjuk ezt a mai meghallgatást, főként azért, mert az Európai Bizottság az ISDS témájában folytatott konzultáció eredményeit két hétek, és mint két héttel ezelőtt hozta nyilvánosság, és a TTIP tárgyalások következő fordulójára jövő héten itt Brüsszelben kerül majd sor. Ezen tárgyalási forduló most először a szabályozói kérdésekre, szabályozási kérdésekre is koncentrál majd. Most pedig megadnám a szót kollégámnak, Bent Langénak, hogy tartsa meg bevezetőjét, és az első részt elnökletét is ellátja majd az ISD-s témájában. Köszönöm szépen, tisztelt kollégák! Tisztelt Svoboda kollega, köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy ez egy jó gyakorlat, egy hasznos gyakorlat, hogy közösen birkozzunk meg azon feladatokkal, amelyek foglalkoztatnak bennünket. A jogi következetesség véget eh, például, ami ugye a kereskedelmi megállapodásokat eh, illeti, és eh, ezért örvendek annak, hogy együtt tudtuk megszervezni ezt a meghallgatást. Ugyan hallhattuk már, két dologról lesz ma szó, egyfelől a befektetési védelmi mechanizmus az ISDS keretében, más pedig, másrészt pedig a szabályozási együttműködés, és az, hogy pont ma kerül sor ezen meghallgatásra, ez is nagyon helyén való, hiszen a jövő héten kerül sor a nyolcadik tárgyalási fordulóra, és ott főleg a szabályozási együttműködés kérdései lesznek majd megvitatva. Továbbá az ISDS kapcsolatos konzultáció eredménye itt van előttünk, éppen ezért a feladatunk most az, hogy a politikai következtetéseket ebből levonjuk. Egy harmadik fontos aspektus pedig az, hogy az Európai Parlamentben egy köztes mérleget kell vonnunk a TTIP tárgyalásokkal kapcsolatban. Egy állásfoglalást fogunk kidolgozni, amelyen, amelyben az illetékes szakbizottságok majd a kellő szakértelmük alapján kell, hogy részt vegyenek. És májusban fogjuk ezt az állásfoglalást majd elfogadni. Ezzel elérkeztem a meghallgatásunk első részéhez, amely az a rész, amelyet jelenleg a nyilvánosság talán a leginkább vitásnak tart, ez pedig a befektetési védelmi lehetőségek. a kollega már kifejtette, hogy itt nem pusztán arról van szó, hogy az ISDS, az az eszköz, amelyet választunk-e, hanem általánosságban véve a kérdés az, hogy hogyan tudunk egy észszerű, tisztességes jogszabályt kialakítani a befektetések védelme céljából. Úgy gondolom, hogy messze menőleg konszenzus alakult itt ki a vitában résztvevő felek között a kereskedelmi partnerek között azt kell biztosítani, hogy a befektetések védelemmel részesüljenek, ne kerüljön sor diszkriminációra. Ez érvényes a külföldi európai befektetésekre, de az európai befektetésekre is, amelyeket külföldön valósítanak meg a vállalatok. 2009 óta az Európai Unióban egyedüli illetékességgel rendelkezünk az ilyen szerződések, megállapodások témájában, ezért logikus, hogy meg kell vitassuk azt, hogy mely eszköz legyen az, amelyhez majd folyamodunk, és amikor a tárgyalásokra kerül sor, ugye Kanada, Szingapur, Japán, ez Egyesült Államok vonatkozásában, ott is ugye terítéken vannak a befektetéseket védő rendelkezések, Myanmar, Kína, esetében befektetésekre vonatkoznak a megállapodások, aztán Dél-Korea esetében pedig nincs ilyen, tehát itt ugye vannak a befektetéseket szabályozó intézkedések. És ez nem pusztán a TTIP-hez kapcsolódik, hanem van különböző 1400 különböző hasonló szerződés az Európai Unióban. 2009 előtt ez a tagállamok hatáskörébe tartozott, ők kb. 1400 ilyen fajta megállapodást kötöttek, és 2012 óta az Unióra hárul az a kötelezettség, hogy ellenőrizze ezen 1400 megállapodás teljesítését, és ellenőrizze azt, hogy ezek továbbra is megfelelnek az Európai Unió értékeinek és normáinak. Tehát a téma központi fontosságú az európai politika szempontjából. Éppen ezért örülök annak, hogy négy szakértőt köszönhetek itt körünkben, akik megvitatják velünk azt, hogy a befektetések védelme szempontjából mi a legmegfelelőbb eszköz, tehát nem csak az ISDS-ről lesz itt szó. Először is az ISDS szakértőjét köszöntöm, az Európai Bizottság részéről Slégelmilch úrnak adom meg a szót. Yes, thank you very much. And I've... Köszönöm szépen, teljes mértékben egyetértek Lelenge úrral. Valóban a beruházások védelme, elvárható mértékű védelme az uniós szemszögből szemben menve. Most ez egy olyan, amit, amit érdemes mindenképpen lefolytatni. Ha megengedik, akkor kezdeném a kezdeném az alapoktól, hogyan vélekedünk mi az ISDS-ről, és mik az alternatívák. Először is mi az ISDS, mi a befektetés állam közötti vitarendezés, és miért kell védeni a beruházókat, befektetőket. Láthatom, hogy bizonyos alapvető tényeket is ISDS témában. Aztán pedig az, majd eljutok odáig, hogy szerintünk miért kell az ISDS-t átalakítani, és hogyan. Elkezdjük először azzal, hogy miről is beszélünk. Egy olyan mechanizmusról, amely nemzetközi kötelezettségeknek kíván érvényt szerezni. Egyes kötelezettségeknek. Ezeknek egy nagyon szűk alhalmazával foglalkozunk, részhalmazával foglalkozunk, például a diszkrimináció mentesség elve, a másik kárpótlás nélküli államosítás, vagy kisajátítás tilalma, a harmadik, hogy tisztességtelen eh, elbánásban ne részesüljenek a beruházók befektetők. Itt elsősorban ez az igazságszolgáltatáshoz eh, való hozzáférés jogának a megtagadását illeti. A másik pedig, eh, hogy ne korlátozzák az országból a pénzkivitelt. Teljes mértékben világosá kell tenni, hogy az ISDS más kötelezettségekre nem vonatkozik, még akkor is, hogyha egy szabadkereskedő megállapodásról eh, van szó, például szabadpiaci hozzáférés, vagy közbeszerzés, vagy eh, szabályozói együttműködés témájában, amiről majd később beszélünk. Ez az ISDS rendszer részét nem képezi, csak ezen négy területre terjed ki. Nem célja az sem, hogy a meg nem termelt nyereségért valahogy kárpotolja befektetőket, tehát a nyereséggel kapcsolatos, profittal kapcsolatos elvárások sem szerepelhetnek itt. Második kérdés, miért van szükség arra, hogy ilyen szabályok létezzenek, miért kell védeni a befektetőket? Nos, a befektetés egy hosszú távú kötelezettségvállalás. Hogyha kereskedelmi problémák adódnak, akkor az ember az árukat máshova irányítja. De hogyha valaki egy, egy infrastruktúrában, mondjuk távközlési infrastruktúrában fektetett pénzt, azt nem tudja olyan könnyen magával vinni. Így tehát az adott országban hosszú távon vállal bizonyos dolgokat a befektető, ezért úgy érezzük, hogy védelemre eh, jogosan tart eh, igényt. Bizonyos minimális normákat az ember azt várja, hogy tiszteletben tartsanak, mielőtt óriási pénzeket fektet egy országba is. Lássuk be, ebben a rendszerben az uniónak komoly része van, 3000 ilyen ISDS szerződésről vagy megállapodásról beszélt Berlange, azért, mert az unió ból származik a világ, világszerte befektetések közefele. a uniós befektetésekhez nem mérhető semmilyen más ország befektetése. Ráadásul az isd rendszer legnagyobb is vagyunk 2013-ban a vitás esetek felét uniós cégek kezdeményezték. Ennek a legjobb példája az argentin kormányjal folytatott tárgyalások az olajcég államosítása vagy kísérletítása miatt. Ha megvizsgáljuk, hogy hogyan is működik az ISDS rendszer a valóságban, a mindennapokban, és hogy szabályozási szuverenitásunk forog-e kockán, nos, rögtön az elején érdemes azt elmondani, itt van az a kutatás eredmény is, ami napvilágot látott, az esetek 90%-a nem a jogszabályok ellen irányul, eh, hanem a jog alkalmazás ellen emelik fel a szavokat a cégek. Hogyha például eh, az önkormányzat visszavonja eh, az engedélyt, ez egy klasszikus eset. Alapvetően nem elfogadott jogszabályok ellen protestálnak a cégek, és jellemzően nem a nagy multi cégek eh, kezdeményeznek ilyen eljárásokat. A kutatások azt mutatják, hogy a közepes nagy cégek 45%-át, a KKV-k 20%-át adják az ilyen eseteknek, szerintem ez óriási szem, és egyének is használják ezt a rendszert arra, hogy egy államot eh, eh, pereljenek, ha úgy tetszik. Nézzük meg most azt, hogy mik a fő érvek az ISDS rendszer mellett, vagy a befektetők védelme mellett. Az első érv az, hogy semmi baj az adott ország bíróságaival, miért nem bízzák erre magukat az érintettek. Nos, az adott, tag, az adott ország bíróságaival kapcsolatban a helyi bíróságokon közvetlenül nem alkalmazható a nemzetközi jog közvetett hatája van ezeknek a rendelkezéseknek, meg van erre ennek a jó oka. A helyi bíróságok nem akarnak nemzetközi jog, jogot alkalmazni, az ISDS természetesen csak kárpótlásra ad jogalapot, az adott intézkedés, amely ellen panasszal élnek, ez változatlan marad. A nemzetközi kötelezettségeknek helyi bíróságokon keresztül érvényt szerezni nem sok értelme van, mert ezt máshol ráadásul egyébként sem lehet megtenni. A második felmerülő kérdés, hogy önismétlés veszélybe bocsátkozva is elmondom, amikor közvetlen határ nincs egy nemzetközi eh, kötelezettségnek, akkor a helyi bírósági vagy igazságszolgáltatási rendszer megbízhatósága nem sokat segít, mert ők a mm, eh, nemzeti jogot alkalmaznak, a nemzeti bíróságokra ezért nehéz hagyatkozni. Amerikában például a diszkrimináció mentessége elve nem jelenik meg, Eh, olyan határozottan, mint Európában, így a diszkrimináció mentesség kötelezettségét a befektetési megállapodásokra nem is fogják alkalmazni. És ha már itt tartunk, akkor még egy példát hoznék. Amerikában Amerika több panaszra írt a VTO-nál, VTO mint eh, bárki más. Egyébként ezen esetek jelentős része pont a diszkrimináció miatt fordultak a VTO-hoz Ugyanakkor az Európai Uniónak a diszkrimináció mentességi szabályai nagyon erősek, az alapszerződésben szerepelnek ezek. Éppen ezért nekünk is fontos, hogyha a nemzeti bíróságok valamiért nem tudnak igazságot szolgáltatni, akkor legyen egy B tervünk, második megoldásunk. az államközi vitás esetek, nos, 90% az eseteknek a igazgatási intézkedéseket érint. Hogyha a VTO példáját hozzuk, akkor évente csak kevés eh, panasszal eh, fordulunk a vto hoz amelyek elsősorban rendszerszerű esetek, tehát eh, alapvetően államközi esetekben nem szoktunk panasszal élni, vagy ilyen eljárást kezdeményezni, általában egy két céget érintő ügyekben nem fordulunk a vto hoz rendszerszerű problémákkal szoktunk a vto hoz fordulni. A tagállamok között kell arbitráció keretében megállapodni, hogy mely ügyekkel forduljunk a vto hoz Alapvetően az adott cég jó szándékára appellálunk, ez megnehezíti például a kisebb országok esetében, ahol kisebb pénzek eh, mozognak, hogy eh, az inger küszöbét eh, megüssék ezeknek a fórumoknak. Az ISD szerintünk a legjobb megoldás az ilyen esetekre. Persze nem tökéletes. Több olyan problémát erre is rámutattunk, ahol szerintünk lehet javítani a rendszer működésén. Ebben a parlamentben is elmondtuk már többször, hogy az Kanadával és Szingapurral kötendő megállapodások jó példák erre, teljesen átláthatóak, hogy az átláthatóság hiányára eh, hivatkozó kritikusok vitolájából kifogjam a szelet, azt hiszem, hogy ezek eh, a megkötendő megállapodások nagyon jól mutatják, hogy a demokratikus ellenőrzés joga is garantálható. Akiket érdekelnek a részletek, a következő eh, ilyen szerepelnek azok az oszlopok, eh, amelyek megmutatják, hogy a Lisszaboni szerződésben bevezetett új rendelkezések hogyan jelentek meg a tagállamközi ISDS rendszerekben Utalnék az elnök úr nyitó megjegyzéseire. Valóban az érdekelt felekkel, érintettekkel konzultációt folytattunk. Jellemzően szkeptikus volt a válaszadók reakciója. Négy olyan területre világított rá a konzultáció, ahol további munka szükséges ahol át kell alakítani a rendszert. Úgy érezzük, hogy a szabályozás jogának nagyobb fokú védelmére van szükség, meg kell vizsgálni a választóbíróságok működését és létrehozását, főként az összeférhetetlenséget. Azt is vizsgálni kell, hogy az ISDS, illetve a nemzeti jogrendek hogyan viszonyulnak egymáshoz, hogy ne legyenek átfedések, illetve egymással összetűzésbe ne kerüljenek. Végezetül azt hiszem a többség egyetért, még a kritikusok többsége is, hogy egy fellebbviteli mechanizmus vagy testület az nagyon jó ötletnek látszik, tűnik ezen a ponton. Ennyit szerettem volna címszakban elmondani, és köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen, ez nagyon világos volt a bizottság álláspontja világos volt, és Pétens professzor, a Leideni Egyetem jogi professzora, és kormányoknak is adott tanácsokat, civil szervezeteknek, nemzetközi szervezeteknek, úgyhogy nagy tapasztalata van, parancsoljon öné a szó. Asszonyom. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is köszönöm, hogy lehetőséget biztosítottak arra, hogy egy kicsit tudományosabb, de egyben gyakorlatiasabb beszámolót is tarthassak. Én is érinteni fogom azokat a pontokat, amelyekről a mellettem ülő szakértő beszélt, elnézést egy kis beállítás itt a diákkal. Tehát három fő témára fogok beszélni. Az első az az, hogy miért van befektetési törvény, miért létezik az ISDS, ez a befektető és az állam közötti vitarendezési eljárás. Van néhány nézet, félreértés, amely felmerül, amikor ezekről a kérdésekről beszélünk, tehát ezeket érdemes tisztázni. Az előnyökről és a költségekről is szeretnék majd szólni. Hogy miért előnyös ez a módszer. Először is miért hozták létre ezt a rendszert? Megpróbálták megpróbáltak egyetemleges minimum jogokat lefektetni a befektetőknek azért, hogy az önkényes, a javak önkényes elkobzását megelőzzék. Általában ugye a diplomáciai védelem létezett, és az érintett állam, aki a diplomatáját küldt egy másik országba, lépett fel a másik országgal szemben, de mondom megint nagyon önkényes volt ez az eljárás, és tulajdonképpen az illető, az érintett személy teljesen elvesztette a kontrollt a saját követelése felett, előfordult, hogy soha nem kapott vissza semmit. Felmerültek olyan javaslatok, hogy az államok közötti e, egyeztetés rendszerét állítsák vissza, de én ezzel nem értek egyet. Nemzetközi szintre emelünk egy gazdasági jellegű vitát, amely nem tartozik erre a nemzetközi szintre és hát az, hogy mondjuk egy állam valamilyen követelést megfogalmazzon egy másik állam felé, nem biztos, hogy mindig azon alapulna, hogy egy befektető érdekei sérültek-e vagy sem. Könnyű az ilyen lehetőségeket politikai célra kihasználni, és így tovább. Ami a félreértéseket illeti, nagyon röviden hadd mondjam el, hogy ez itt nem csak a nagy vállalatokat kiszolgáló rendszer, közép- és kisvállalkozások is használják, és a legtöbb esetben hogyha a befektető nem is nyer, kap kompenzálást, kompenzációt. Az elmúlt évtizedekben rengeteg ügy került az ISDS rendszerben, nagyon sok az EU-s állampolgárokból, Hollandia, Németország, az Egyesült Királyság, ezeket a tagállamokat sorolhatnám. Az ilyen követelések száma például sokkal nagyobb, mint amelyek az Egyesült Államok beli befektetőktől származtak. Tudom, hogy a Vattenfall ügy egy kivétel, és ez bekerült a hírekbe, ez egy hatalmas nagy kivétel, de a kivétel erősíti a szabályt. Mondom még egyszer, hogy itt nem a jogalkotásról van szó, hanem nagyon konkrét, administratív, végrehajtási lépésekről, döntésekről az egyes esetekben. Ami a költségeket és az előnyöket illeti. A nemzeti bíróságok megfelelőek, mondják sokan. Hát igen, az jó, hogyha a nemzeti jogszabályokban megvan a védelem az EU-n és az USA-n belül is, de ez nem jelenti azt, hogy következetesen is alkalmazzák ezeket a védelmi, befektető védelmet. Még a bírák fejében is megvan a saját hazájuk, saját államuk felé való hűség, és az is előfordulhat, hogy más rendszerekben mondjuk nem alkalmazzák annyira a nemzetközi jogot, de még az Európai Unión belül is láttuk, hogy a nemzeti bíróságok nem mindig alkalmazzák a nemzetközi jog szabályait. Nemrégiben volt egy olyan eset, amikor egy civil szervezet nemzetközi környezetvédelmi szerződésre hivatkozott az EU bírósága előtt, és ezt sem fogadták el. Tehát nem olyan automatikus ez, hogyha létezik már egy nemzetközi jogszabály, akkor ezt alkalmazni is fogják. Nagyon gyakran felmerül még az ilyen vitákban az is, hogy hát van már egy jó rendszerünk, akkor egy nemzeti rendszerünk, akkor miért kell egy nemzetközi rendszer is? Hát én mindig felteszem ilyenkor a kérdést, hogy akkor most eltöröljük, megszüntessük az Európai Emberi Jogi Bíróságot azért, mert minden egyes eu tagállamban megvan a jogi védelem, védik az emberi jogokat? Ilyenkor azért az emberek elgondolkodnak, és akkor megváltoztatják a véleményüket. Az ISDS a legnehezebb ügyekkel foglalkoznak, olyan ügyekkel, amelyekkel a tagállamok nem tudtak kezdeni semmit, amelyek súlyos ügyek, de a nemzeti szinten nem sikerült feloldani őket, megoldani őket. Azt is el kell azért mondani, hogy Az ilyen esetekben ö, olcsóbb is a vitarendezés. A bírósági eljárás esetében az eljárás költségeit is meg kell fizetni, az államnak is meg kell fizetni ezt. Mondjuk a legfelsőbb bíróság eljárási díja lehet, hogy ö, nagyon drága. Ö, tudom, hogy vannak, akik el tudják fogadni például az ilyenfajta érvelést. Tökéletes ez a rendszer? Nem, nyilván nem tökéletes, és nem is nagyon kiváló, még rengeteget lehetne rajta javítani. A javítás egyik lehetőség az pont az, hogy a védett befektetések és védett befektetők meghatározását nagyon világosan megfogalmazzuk. Tehát nyilván nem a postafiók cégeket akarjuk védeni, hanem a legkényesebb ágazatokat szeretnénk védeni. Például a bankszektort, amely nem tartozik ezeknek a szerződéseknek a hatája alá. Sok tisztességes és egyenlő bánásmódról szóló szerződés eléggé ködösen fogalmaz, nagyon nehéz meghatározni, hogy most akkor mi is a tisztességes eljárás, meg az igazságos eljárás. Sokszor a piachoz való hozzáférési jogokat kizárják, tehát már csak azokat a befektetéseket védik, amelyek létrejöttek korábban. Azt is ki lehet nevenni, tehát az úgynevezett esernyő klauzulákat, amelyek nem, emeli, nem emelik be így a nemzeti szerződéseket egy nemzetközi szerződésbe, hiszen ezek nem oda tartoznak. Végül pedig vannak olyan szerződések az USA-ban, az EU-ban ez még annyira nem jellemző, az úgynevezett közpolitikai védelm, ahol a közpolitika védelmét is szerepeltetik. Például az egészségügyi környezetvédelmi intézkedések, emberi jogi célkitűzések esetében lehetséges ez. Az európai tagállamok legtöbbje még nem lépett ebben az irányban. Arra is lenne, vagy hát van lehetőség, hogy nem mindenki kap hozzáférést ehhez az ISDS rendszerhez. Az első javaslat az az lenne, hogy a helyi jogorvoslati lehetőségeket ki kell meríteni, tehát az összes szinten végig menni mielőtt valaki a nemzetközi szinten léphetne. Ez egy lehetőség, talán a követelések számát csökkenteni, de a költségeket azonban növelné, hiszen a nemzeti szinten az eljárásoknak ugye megvan a maga költség, és akkor még erre jönne a nemzetközi eljárás költség, és természetesen az egésznek az időtartamát is nagyon megnövelné. Ezt gondoljunk az emberi jogi kérdésekre, tehát mondjuk az első ügytől a 10-15 év telik el, mire az utolsó eljárás lezárul, az azért sok. Aztán az úgynevezett elágazás, lehetősége, tehát hogy valaki vagy a nemzeti szinten megy, vagy a nemzetközi szinten indul el, de nem mind a kettőn egyszerre. Lehetne még korlátozni a követelések számát azáltal, hogyha lehetőséget adunk a bíróságoknak arra, hogy a komolytalan követeléseket kiszűrjék, és akkor ezekkel ne foglalkozzanak. Ezt hozzá lehetne kapcsolni mondjuk ahhoz, hogy a vesztes fizet, ahhoz az elfhez és hogyha kiderül, hogy bizonyos ügyeket komolytalanul használnak, csak mozgástérszerzésére nem megalapozottak ezek, akkor a vesztes fizethetné a költségeket, ez talán elrettentő lenne. És a mediációs eljárás legyen kötelező vagy legyen az ISDS alternatívája, hogyha ezt a követelés benyújtó felek nem lépik meg, tehát a mediációs folyamaton nem mennek végig, akkor nem kezdhetik meg az ISDS-en belül az eljárást. Aztán még így is szükséges, hogy biztosítékok legyenek. Tehát mi van, hogyha egy követelést már benyújtottak, ez nem jelenti azt, hogy az államok vagy az Európai Unió nem tudják megvédeni magukat. Az első megoldás az az átláthatóság növelése lenne. Jelenleg gyakorlatilag minden nyilvános, nagyon kevés kivétellel, hogyha már megszületik a döntés. De egy adott vitás ügyel kapcsolatban is lehetne átláthatóságot biztosítani, tehát mondjuk online módon elérhető lenne a bizonyíték, vagy a felek által benyújtott bizonyíték, a vita rövid leírása, és így tovább. A naftán belül van egy ilyen, és az emberek az interneten figyelemmel kísérhetik az ügyek alakulását, de még az is előfordul, hogy elmennek a meghallgatásokra, tehát nagyon számít a közvéleménynek a közzétett információ. Ha vannak olyan információk, amelyeket nyilván a, nem kívánnak közzétenni, akkor lehetnek ezek titkosként kezelhetők, de nyilván nem mindenki önmaga ítéli meg, hogy mi a bizalmas információ és mi nem, hanem az érintett ügyben az eljáró bíróság vagy hatóság. Aztán mi történik akkor, hogyha Civil szervezetekről van szó, vagy harmadik országokról, amelyek a szerződés aláírói, de az adott vitásügynek nem érintettjei, őrájuk is vonatkozhatna valamiféle hozzáférési jog. Aztán a magatartási kódex is egyfajta biztosíték lenne, tehát például egy kis szakértői kör végezni ezt a munkát, Hát mondjuk nem mindig szükséges ugyanazokat az embereket kijelölni, ez sokszor előfordul, de lehetne világos szabályokat megfogalmazni. Az információk közzétételére vonatkozóan is, hogy mindenkiről tudjuk, hogy milyen ügyben vett részt, és milyen szerepben. A bizottság egyébként már javasolt valami ö, hasonlót, tehát hogy egy fix lista szülessen meg, amelyet elfogadnak a felek, és akkor azt mondják, hogy itt van ez a 20-30-40 ember, őket elfogadjuk, mint jó közvetítőket, és hogyha bárki hozzá kíván fordulni, akkor erről a listáról válasszon. És már a következő pontomról is beszéltünk röviden, egy újabb mechanizmus, ami nagyon jó kiegészíteni a rendszert, növelni a legitimitását, a meg bízhatóságát, az előre láthatóságát és a jogszabály félreértelmezését, rossz alkalmazását, de persze a költségek emelkedése egy kicsit hátrányos. Mindegy, hogy befektetőkről vagy államokról van szó, nem biztos, hogy mindenki fellebezne állandóan. Hogyha a VTO rendszert nézzük meg, akkor ebben a rendszerben ugye a vesztesek általában jogorvosatért fordulnak, fellebeznek, és így tovább, de mivel a vitarendezési testület fix, az emberek e, kezdték őket kiismerni, tudják, hogy mire lehet számítani, és ezzel csökken a fellebezések száma. Sokan elmondják, hogy ó, mi nem szeretjük ezt a közvetítést, nem szeretnénk a felek között nem szeretnék ezt a rendszert alkalmazni, de lehetne egy állandó bíróság úgyis már olyan sok van, hát létre lehet hozni még egyet. A kérdés az az, hogy tényleg meg akarjuk ezt tenni? Mert egy állandó bíróság létrehozásával akkor megint állandó bírák kellenek, épület, adminisztratív költségek, és így tovább. Érdemes ennyi plusz költséget vállalni, valóban javítaná ez a minőséget? És valódi lehetőséget biztosítaná ez a az ügyek megoldására? Az összes befektetési ügy kezelhető lenne itt? Nem csak az USA-nak és az EU-nak kéne ebben megállapodni, hanem akkor az összes többi szerződési partnernek is. És azt hiszem, hogy ez politikai szempontból nem nagyon reális. A több oldalú befektetési megállapodásokkal, nemzetközi kereskedelmi szervezeten belül is voltak ilyen próbálkozások, és az derült ki, hogy nem sikerülne eh, konszenzusra jutni. Nos, tehát a költséghaszon elemzésből is kiderült, hogy min van még szükség javítani. Jobb szerződésekre van szükség, amelyek részletesebbek, és pontosan meghatározzák, hogy ki milyen jogorvoslathoz fordulhat, és ez ide mi tartozik, és mi nem, milyen területek, és mi nem. Aztán jó gondolat lenne az is szerintem, hogyha az eljáráshoz való hozzáférés is meghatároznánk azáltal, hogy különböző szakaszok vannak, tehát mielőtt valaki az ISDS-hez jut, akkor előtte a helyi jogorvosati lehetőségeket járja végig, merítse ki, legyen mediációs eljárás, és így tovább a komolytalan követeléseket zárjuk ki, legyen erre egy rendszer, és építsük be az egész folyamatba a biztosítékokat, átláthatóság, magatartási kódexek és a fellebbviteli mechanizmus. Zárásként tehát az egyik legfontosabb gondolat az, hogy pontos és teljes információt biztosítsanak. Tehát, hogyha nem ismerik a közvetítők a nemzeti jogszabályokat, és esetleg elfogultak, és így tovább ilyen megjegyzéseket hallok, ez nem igaz. A közvéleménynek joga van megtudnia, hogy hogyan működik ez a rendszer, a pontos és teljes információkat joguk van megtudni, és utána ítéljenek. Vannak előnyei és hátrányai annak, hogy ezt most beemeljük a TTIP-be vagy sem, de ne öntsük ki a gyereket a fürdővízzel, lehetne javítani a helyzeten. Szerintem egy általános EU stratégiának megvan az előnye az egyes nemzeti stratégiákhoz képest. Ez lehetne mondjuk egy modell a további EU-s szerződésekhez képest. Nagyon nagy előny lenne mindenki esetében, hogyha mondjuk az ISDS-t ide beemelték, akkor utána elmennek az USA-val, akkor elmennek a kínaiakkal tárgyalni, ott azt mondhatják, hogy hát akkor most itt is legyen egy befektetési fejezet ebben a szerződésben is. Ugye megvan már rá a precedens, sokkal erősebb a tárgyalási pozíció. Egyébként katalizátorként javítaná ez az egész világon a befektetési jogi rendszert. Köszönöm szépen, nagyon világos üzenetet kaptunk öntől, a helyzet javítása, továbbfejlesztése szükséges. Most James Chan következik, aki a befektetési és vállalkozási divízió igazgatója az UNCTAD-nál, és ő is a befektetőkkel, vállalatokkal, illetve a fenntartható fejlődéssel foglalkozik, és éves jelentésen dolgoznak éppen. Tán úr, öné a szó. Thank you very Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy meghívást kaptam az Európai Parlamentbe, ahol ismertethettem ezt a rendkívül fontos kérdést. Feltételezem, hogy részletesen megvitatták már ezt a kérdéskört, ezért én pusztán arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy az ISDS egy végrehajtási mechanizmus, egy olyan eszköz, amelyet a nemzetközi megállapodások esetén lehet alkalmazni, ezért nem csak nem önmagában véve elkülönítve kell az ISDS-t vizsgálnunk, hanem azon rendelkezésekkel együtt és azon szabályozásokkal együtt, amelyek a nemzetközi befektetési megállapodásokban szerepelnek. A kettő között tehát kapcsolatot kell létesíteni, ezt mindig szem előtt kell tartanunk, amikor az ISDS reformjáról beszéljünk. Ez egy átfogó csomag kell, hogy legyen, amely a szerződések tartalmára és az ISDS reformjára vonatkozik. A kettőt együtt kell vizsgálni. Egy írott prezentációt is elkészítettem, szeretnék ennek lényeges elemeire rámutatni, azokra, amelyek az önök közleményében is szerepelnek, és ebben a prezentációban négy aspektusra helyezem a hangsúlyt. Egyfelől a fő kihívásokat kell azonosítani, amelyekkel szembenéznek a fő befektetők, másodszorban bizonyos tényeket kell megvilágítani az ISDS jelenlegi használatával kapcsolatban, és végül összefoglalom, hogy melyek az előnyei és hátrányai a jelenlegi mechanizmusnak, végezetül pedig arra térnék ki, és ez a prezentáció legfontosabb része, elemezném azt, hogy milyen opciók nyílnak az ISDS megreformálása és, megreformálására, és különböző opcióknak milyen kihatásai lehetnek. Engedjék meg, hogy rögtön az elején leszögezzem, hogy ez a nemzetközi befektetési rendszeren kívül összetett, több mint 3200 befektetési mm, megállapodást tartalmaz 2014 végén a statisztikáink alapján. Ezen rezsimen belül a vitarendezés feltehetőleg a legkomplexebb elem. Nincsenek egyszerű megoldások. Azt is láthatjuk, hogy ami a nemzetközi befestetéseket illeti, három fő kihívás jelentkezik. Az egyik a politikai teret illeti, ugye a kormányzatokat, a második az, hogy hogyan lehetne egyszerűsíteni vagy integrálni a feltartható fejlesztési célokat ebbe a rendszerbe. Eddig azt tapasztaltuk, hogy kevés szerződés vagy megállapodás építette be ezen fejlesztési célokat. De úgy látjuk, hogy a közelmúltban ebbe az irányba mozdultak el a megállapodások. És a, szisztémik, a rendszerszerű kihívások a rendszer összetettségéből adódnak. Itt ugye egy óriási tereppel van dolgunk, amely ugye a nemzetközi megállapodások halmaza. És mielőtt a reform kérdéskörére térnék, engedjék meg, hogy megvilágítsak bizonyos tényeket. A szerződés alapú vitarendezési esetek a statisztikáink szerint 608 um, esetre rúgnak 2014 végén. Ez pedig arról tanúskodik, hogy uh, évente növekszik uh, az esetek száma. Ami az érintett államokat illeti, a főkereseteket a fejlett országokból származó befektetők nyújtották be, főleg az Európai Unióban a felperesek az esetek több mint 50%-át kezdeményezték, az, Euró- az Egyesült Államokból pedig további 22%-ban nyújtottak be e, keresetet. Ami a válaszadó e, államokat illeti, összesen 101 kormány vett részt ilyenfajta választott bírósági eljárásban, és az ismert esetek több mint 70%-a fejlődő országok vagy átalakulóban levő gazdaságok ellen irányult, ahol a gazdaság még gyenge lábakon áll. Hogyha az ISDS eseteket egy szélesebb perspektívába helyezzük, akkor azt láthatjuk, hogy körülbelül 26 trillió dollárt tesznek ki a befektetések, és ez kb. 104 ezer multinacionális vállalatot érint, amelynek több mint 892 ezer lányvállalata van világszerte. Tehát ilyen méretekben kell gondolkodnunk. Ha ezeket a óriási számokat összevetjük, és azt nézzük, hogy csak 608 esetben használták az ISDS vitarendezést az elmúlt évtizedben, akkor ez a szám elég alacsonynak tűnik. Még akkor is, hogyha ehhez hozzátesszük azt, hogy vannak bizonyos talán nem ismert esetek, úgy becsüljük, hogy az ismert esetek kb. egy harmadát kell még hozzáadnunk ehhez a számhoz. Ugyanakkor nem csak a számokat kell néznünk, bizonyos esetekben az ügyek fő szakpolitikai területeket érintenek, mint például az energiapolitika, az egészségügyi politika, vagy a pénzügyi válsággal kapcsolatos intézkedések köre. Tehát óriási összegekről van itt szó. Éppen ezért rendkívül fontos körültekintően értékelni az ISDS költség, egyfajta költséghatékonyság elemzést kell végrehajtanunk, és egy olyan rendszert kidolgozni, ami a legjobban figyelembe veszi a befektetők, a kormányzatok és egyéb érintett felek érdekeit. Az ISDS mellett és ellene szóló érvek összefoglalását is elkészítettem, de a prezentációm következő része az ISDS reformjára vonatkozik az, hogy milyen irányba lépjünk tovább. Jelenleg az ISDS-e kapcsolatos vita már túlépett azon a ponton, hogy legyene vagy sem ilyen rendszerünk. A kérdés inkább az, hogy milyen esetekben, milyen irányba mozduljunk el, és milyen módon javíthatjuk az ISDS mechanizmusokat, amennyiben úgy döntünk, hogy megtartjuk ezt a rendszert. Az első kérdés arra vonatkozik, hogyha a vitarendezés mellőzi az ISDS rendszerét. A legkézenfekvőbb opció az lenne, hogy egy egyben feladjuk az ISDS-t. Mi maradna ebben az esetben? A befektetők a hazai bíróságokhoz fordulhatnának, és az államok közötti vitarendezési eljárásokhoz. Ez a két opció maradna a befektetők számára, mennyiben az ISDS eh, nem létezne. Ahogyan azt eh, az elnök is elmondta, mi a hazai vitarendezési mechanizmusokat eh, illeti, már hallottunk arról, hogy ennek milyen előnyei vagy hátrányai lehetnek, amennyiben a befektetők csak a belföldi, hazai vitarendezési mechanizmusokra kellene, hogy támaszkodjanak. Számos kérdés összefügg mindezzel a TTIP kapcsán. Az Európai Unióban a létező bíróság, az Európai Unió bírósága vajon milyen mértékben kívánna foglalkozni ilyen ügyekkel. Azt hiszem, hogy ez egy olyan kérdés, amelyet az előttem szóló már részletezett. A Európai Unió által aláírt szerződések, és itt ugye nem csak az Egyesült Államokkal kötött az EU szerződést, hanem más országokkal is, vannak a jövőben is megkötendő szerződések. Kérdés, hogy az ilyen befektetési megállapodásokat hogyan lehetne rendezni. Valószínűleg a vitarendezésnek megvannak a korlátai. Ami az államok közti egyeztetést illeti, ez a klasszikus módja a vitarendezésnek a nemzetközi jog értelmében. Itt ugye gyakorlatilag az összes nemzetközi befektetési megállapodás már rendelkezik az ilyen államok közti döntőbírósági mechanizmussal. A WTO is ezt a megközelítést alkalmazza a nemzetközi kereskedelmi viták rendezése céljából. Kérdés tehát, hogy miért ne támaszkodjunk kizárólagosan erre az eszközre. Az egyértelmű előnye ugyanis ennek a fajta közvetítésnek az az, hogy a befogadó országok nem lennének olyan jelentős mértékben kitéve a nemzetközi közvetítésnek, és lehet, hogy a befektetők érvényesíthetnék jogaikat, ugyanakkor országok valószínűleg korlátozni kívánna ezen rendszer alkalmazását, ugyanis messze menő politikai következménye lehetnek annak, ha egy másik országot a nemzetközi jog megsértésével vádolnak. Tehát ez egy jelentős gyenge pontja az ilyenfajta vitarendezésnek. Valószínűleg a kis és közepes befektetők számára nehéz lenne egy ilyen eljáráshoz folyamodni. Meg kellene győzni az érintett ország kormányát arról, hogy a szerződés, a megállapodás megszegése olyan mértékű, hogy ez indokolja a nemzetközi kapcsolatokban keletkezett feszültséget. De valószínűleg ez egy nagy küzdelem lenne a befektetők számára sok esetben. És ez rámutat arra is, hogy az államok közti vitarendezés, valamint az államok közti vitarendezés a befektetési vitákban és a kereskedelmi vitákban komoly különbségeket mutat fel, ugyanis az ország gazdaságára nézve komoly kihatása van egy vitarendezésnek, míg a befektetési viták esetében ez csak a befektetőre van hatással. Éppen ezért az államok valószínűleg inkább hajlandóak a kereskedelmi kérdésekben ehhez a vitarendezéshez folyamodni, mint befektetések kapcsán. Következésképpen tehát elvetni az ISDS-t egy az egyben, vagy kizárólagosan erre támaszkodni, megoldhatja a problémát, ugyanakkor vannak bizonyos aggályok, amelyek felmerülnek az ISDS jelenlegi működésével kapcsolatosan, amennyiben az a döntés születik, hogy az ISDS fennmaradjon. És ezzel áttérek beszédem második részére, ami az ISDS reformjára vonatkozik. Az UNCTAD éveken keresztül tanulmányozta ezt a kérdést, és eh, a vita összegzése során öt reform opciót eh, emeltünk ki. Az öt opció között szerepel az, hogy korlátozzuk a befektetők hozzáférését az ISDS-hez, hiszen vannak más eljárások is, mint például az uncitrál szabályai. A második megoldás pedig az, hogy a jelenlegi ISDS rendszert kiigazítjuk, hozzáigazítjuk a különböző nemzetközi befektetési megállapodások rendelkezéseihez. Egy harmadik opció arra vonatkozik, hogy létrehoznánk egy állandó nemzetközi befektetési bíróságot. A negyedik lehetőség a feleviteli mechanizmus bevezetése, az ötödik pedig alternatív vitarendezési mechanizmusok ösztönzése, ezek közé tartozik az egyeztetés és a közvetítés. Az elnök három reformopciót már kiemelt, ugye ezek közé tartozik az állandó befektetési mechanizmus, állandó befektetési bíróság, a feleviteli mechanizmus és az alternatív vitarendezési eljárás. Ez persze nem jelenti azt, hogy a másik két opció, vagyis a befektetők korlátozása az ISDS-hez való hozzáférés esetében, vagy a jelenlegi rendelkezések módosítása lényegtelen lenne. Nagyon is ígéretesek, ugyanis biztosítják azt, hogy korlátozott, jól kigondolt reform lépések történjenek meg, míg a másik három megoldás komoly hátrányokkal is bír. A jelenlegi adhok bíróságok rendszerét ugye egy állandó bírósággal helyettesítenénk, és az államok neveznének ki bírákat, ennek a bíróságnak, ennek az állandó bíróságnak lenne egy fellebbviteli testülete is, tehát a reform folyamat két opcióját így ötvözhetnénk. Ez az állandó testület elvben globális hatáskörrel rendelkezne az összes befektetési vita kérdésében, és jelentősen hozzájárulhatna így az ISDS rendszer jogosultságának és hatékonyságának javításához a kiszámíthatóságot is javítaná, és a szerződések rendelkezéseit következetesen be lehetne értelmezni. A probléma azonban az, hogy egy ilyen bíróság létrehozása óriási kihívás lenne, például konszenzust kellene teremteni a tagállamok között. Ez pedig nehézséget jelent. Ugyanakkor egy ilyen állandó befektetési bíróság megteremtése talán egy regionális vagy bilaterális kontextusban jobb lenne, mint a TTIP, tekintettel arra, hogy a résztvevő országok száma korlátozott, és ezért csak egy regionális megállapodás értelmezése lenne a feladata. Ugyanakkor nincs még olyan megállapodás, amely ennyire messzire menne, és a tagállamok sem vállalnák egy ilyen bíróság megteremtésének a költségeit. Ami a felleviteli testületet illeti, ez az elképzelés nem újdonság, sőt vannak már kétoldalú megállapodások, amelyek elmozdultak már ebbe az irányba, tartalmaznak rendelkezéseket, a kérdés csak az, hogy mikor kerül sor ennek a végrehajtására. Számos érv szól egy ilyen mechanizmus megteremtése mellett, ugyanis például így a könnyebben lehetne felülvizsgálni a döntéseket, ugyanakkor a feleviteli mechanizmus problémákat is felvet. Egy olyan jogi rendszer, amely több mint 3000 befektetési megállapodást tartalmaz, lehetetlenség volna abszolút következetességet biztosítani, ugyanis minden egyes megállapodást a saját kontextusában kell értelmezni. És megint csak nem lehet biztosítani a koherenciát, illetve a kiszámíthatóságot, és ami az alternatív vitarendezési mechanizmust illeti, ez egyszerűbb, de nem kötelező érvényű. Hasznos lehet, de nem helyettesítheti a többi mechanizmust. Röviden tehát, amire szükségünk van, az egyfajta új mechanizmus. És úgy gondolom, hogy ötvöznünk kell a különböző megközelítéseket. Egyfajta vegyes megközelítésre van szükségünk, az ISDS kérdését kell tisztáznunk, de ezt egy általános befektetési rendszerbe kell helyeznünk, hogy a következetességét biztosítsuk. És mindenek előtt egy új generációs ISDS-re van szükségünk, amivel jobban kezelhetjük a 21. században felmerülő kihívásokat. Köszönöm szépen, végezetül pedig szeretném megadni a szót Stefan Hindelang professzornak a Berlini Szabad Egyetemről, ő fog röviden tájékoztatni bennünket egy tanulmányról, a DJ Expo részéről. Ez a tanulmány 2014-ben készült. Ingolf Piance, Ben Cuban és Hindelang professzor készítették el ezt a tanulmányt. Parancsoljon ön a szó. Mr. Chairman, thank you very much for the... Elnök úr, köszönöm a lehetőséget, hogy röviden beszámolhatok a három tanulvány eredményeiről ISDS témában. Tehát ISDS rendelkezések az EU befektetési megállapodásokban, az INTA szakbizottságen eh, kérdésére készítették ezt eh, tavaly. Kajper, Pernis eh, professzorok és jó magam nagyon szívesen vettünk részt ebben a munkában, annak érdekében, hogy objektívvá tegyük a jelenlegi vitát a CETA, TTIP, Szingapúr és más megállapodások témájában. Ha megengedik, rögtön azzal kezdeném, hogy szerintem mi a legfontosabb üzenete mindhárom jelentésnek, mi a közös üzenetük. Az Európai Uniónak minden átfogó szabadkereskedelmi megállapodásba nagyon fejlett beruházási fejezetet kellene bevennie, ahol lehet külön befektetői megállapodásokat kellene kötnie komoly kötelezettségvállalásokat egy befektető és állam közötti vitarendezési mechanizmussal kell alátámasztani. Hogyha ez így alakulna, akkor a nemzetközi jogállamiság is kellően alakulna, ráadásul az európai beruházókat külföldön is védenénk. A CETA szövegtervezet rendelettel kapcsolatban a jelentések üdvözlik az Európai Unió előrelépését a védelmi rendszer keretein belül. Hogyha a régebbi megállapodásokkal, érvényben lévő megállapodásokkal vetjük össze, a tagállamokét is ideértve, akkor a CETA valóban úttörő jellegű, hiszen az európai befektetési szerződések vagy megállapodáskötés új minőségét hozza a kanadai és amerikai modelleket alapul véve a CETA alapvetően részletekben szabályozza a legfontosabb normákat. A szabályozási jogra utal, a beruházási arbitráció átláthatóbb és jellemzően kevésbé részrehajló. A CETA-val kapcsolatos előrelépés ellenére további öt kihívással kell még szembenéznünk. Érdekes módon ebből az ötből négy az Európai Bizottság jelentésében is úgy szerepel, mint további áldolgozásra szorul. E, így hivatkozott e, erre az Európai Bizottság a e, internet alapú konzultáció során is. Lássuk mi ez az öt kérdéses terület. Elsőként a jelenlegi CETA szöveg nem csak mm, e, kevéssé ötvözi a nemzeti jogrendeket e, ezzel a rendszerrel, ráadásul a francia, holland és az európai jogrendeket e, igazságszolgáltatási rendszerek működését is gyengíti. A nemzetközi szinten vett jogállamiság megerősítése részben a jár, hogy nemzeti szinten ugyanez gyengül. A egy második, a jelenlegi a szöveg egy felebíteli rendszert nem vezet be, csak utal erre, pedig a jogi hibák a tényszerű hibák, ténybeli hibák, vagy az egymással szemmenő jogértelmezések hatékonyan nem kevíthatóak a jelenlegi CETA rendelkezések értelmében. Harmadik, a jelenlegi CETA szöveg megfelelő módon eh, nem oszlatja el a közvéleményező véleményét, hogy eh, a választott bíróságok a befektetők eh, irányába húznak. Az államokkal szembeni vitarendezési mechanizmusokat csak a befektetők kezdeményezhetik, úgy érezhetik az emberek, hogy az üzleti érdekek fontosabbak gyakran a közérdeknél is akár. Négyes a jelenlegi szöveg az igazgatási kérdéseket sem oldja meg, például az arbitratorok, tehát a választott bírák kiválasztását, illetve ötös a vitarendezési mechanizmus, amely a szövegben szerepel, lehet, hogy nem teljesen kompatibilis az uniós alapszerződésekkel, hiszen nem veszi figyelembe azt, hogy az Európai Unió bírósága bíró, igazságszolgáltatási monopóliummal rendelkezik az uniósok terén, és hogy az uniós jog autonómiája egy alapvető elv. Egy független, innovatív ISDS modellre van szükség, ami az európai befektetőket védi, és amely az európai eh, érdekeket és a tagállami érdekeket is figyelembe veszi. Ezzel védhetjük eh, egyrészt eh, fenntartható módon a külföldi beruházásainkat, ráadásul új normákat fektethetünk le. A kormányzati jogszabályzás és a magántulajdon érdekei összeegyeztethetőek, megtalálható az az egyensúly, Ráadásul az Európai Uniónak és annak tagállaminak a jogi meggyőződéseit, elvét is tudjuk így közvetíteni. Egy ilyen európai modell megfelelően beépíti a nemzeti és európai bíróságokat a vitarendezési mechanizmusokba, a működő hogyha rugalmas eh, helyi jogorvoslati szabályokat vezetünk be, akkor ezzel végképp eh, becsatornázhatunk a, a bíróságok, a nemzeti és európai bíróságok ebbe a folyamatba. Egy jogállamisági index és egy eh, hozzáigazított rugalmassági együttható segítségre állapíthatja meg a bíróság, hogy milyen mértékben lehet a jogorvoslattal élni. Egy ilyen európai modell egy olyan állandó felnevezési rendszert vezet be az ilyen befektetési viták esetében, amely mindenképpen a harmadik országokkal kötött megállapodásokra is kiterjedik. Az európai modell a, az, az objektivitás egy ilyen európai modell bevezetés esetén a közvélemény el tudja majd hinni azt, hogy objektívan működik ez a rendszer, az ad hoc választott bíróságok működéssel kapcsolatos aggályokat el tudja oszlatni, hiszen így biztosítható az, hogy az ilyen befektető és állam közötti vitarendezésben mindenki megfelelően került kiválasztásra. Az adhok arbitrációt igejteni lehet, és eredetileg egy állandó bíróság felállítása is elképzelhető. Egy ilyen európai modell egy Európa központú nemzetközi választóbírósági intézménynek adja át ezt a hatáskert, amely természetesen a szervezésileg és státuszát, illetve nemzetközi szervként teljes mértékben semleges lenne. Alternatívá Alternatívaként az SID főtitkára semmiféle rátása nem lehet az olyan igazgatási döntésekre, amelyek a CETA és más uniós megállapodás rendelkezésén nyugszanak. Ilyen európai modellnek megfelelő mértékben védenie kell az uniós jog autonómiáját és az Európai Bíróság bírósági monopóliumát. Amikor ilyen viták esetében uniós jogi kérdések merülnek fel, még ha közvetve is a bíróságot be kell vonni annak érdekében, hogy kötelező érvényű jogértelmezést adjon ki. A jogbizonytalanság elkerülése, elkerülése érdekében az ISDS szöveg mindenképpen meg kell nyújtani az Európai Bíróságnak, hogy véleményezze, a megállapodás megkötése és ratifikációja előtt. A CETA alapvetően az észak-amerikai normáknak megfelelő szöveget jelent, jelentős javulást hoz a tagállami hasonló rendszerekhez képest. Ugyanakkor vannak hátránya is, mivel nem született még megállapodás. Európa és az Európai Parlament számára az óriási lehetőség arra, hogy olyan javaslatokat mm, nyújtson be, amely fenntartható, vonzó és megfelelő védelmet kínáló európai rendszert vezethet be. Köszönöm. Köszönöm szépen ezt a lényegre törő előadást. Most következnek a kérdések a képviselők részéről, erre körülbelül 20 perc áll rendelkezésünkre. Arra kérnék mindenkit, hogy tömören és velősen fogalmazzon, ugyanis itt nem nyilatkozatokat kívánunk hallani, hanem kérdéseket tegyenek fel, egyértelmű kérdéseket, és kérem jelezzék azt is, hogy kihez intézik a kérdést. Ez lenne a legjobb. Tehát a lista nyitott, Emma McLaren az első hozzászóló. Well, thank you, Chairman, and thank you for all our... Köszönöm, elnök úr, köszönöm a meghívott előadóknak is az elmondottakat. Azt hiszem, hogy kezd megfájdulni a fejem, hogy fogunk így egy megfelelő jogi megoldást eh, találni. Egy valami világossá vált ma délután, a befektetők védelmére valamilyen formában szükség van. És az nem egyszerű megoldás, hogy nincs, nem lesz ilyen. Szükség van rá, elengedhetetlen, a statisztikák is jól mutatják ezt. Ráadásul a számok is azt mutatják, hogy az uniós befektetők gyakrabban élnek ilyen vitarendezés mechanizmusokkal, mint mások. A jelenlegi javaslatot kell valahogy megpróbálni javítani. Érdekes javaslatokat, ajánlásokat hallottunk, ezek segítségével a jelenlegi ISDS rendszeren javíthatunk annak érdekében, hogy a befektetők védelme ne csak hogy megmaradjon, hanem javuljon. Aggaszt azonban az, hogy a KKV-k számára ez a fajta befektetés, befektetői védelem korlátozottan hozzáférhető, hogyha még bonyolultabb, hosszabb és drágább lesz az eljárás, ez a kis és középvállalkozásokat egyre jobban eltávolítja, miközben őket is szeretnénk ebben a fajta védelemben részesíteni. Ezért azt próbálom körüljárni, hogy hogyan tudjuk figyelme venni a KKV-k igényeit hogyan tudjuk a felebbítelő mechanizmusokat építeni ebbe a rendszerbe, jó orvoslati mechanizmusokat. Professzor úr, Hinlang professzor úr beszélt arról, hogy el kell oszlatni azokat a kitejeket, amelyeket a választóbíróság, amelyek a választóbíróság semlegességét övezik, talán konkrétumokat is mondana arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet eloszlani ezeket a két helyeket. Az, hogy EU központú lesz egy ilyen nemzetközi rendszer, szerintem az önmagában kevés. Köszönöm. Merci, je vais évidemment euh, euh, jouer la... Köszönöm. Akkor a szabály szerint kérdést fogok feltenni, nem nyilatkozatot teszek. Brown úr, amikor azt mondja, hogy a nyilvános konzultáció elsősorban szkeptikus eredménye járt, nem 20-30, hanem 97%-a a válaszadóknak szkeptikus volt, negatívan reagált erre. És itt nagy számokról van szó, 140 ezer válasz érkezett. Persze mindenki szeretné védeni a befektetőket, beruházókat, egy önkormányzat, egy régió, egy, egy kormány döntését megkérdőjelezhetik a befektetők, ezzel nincs is baj, hanem az a kérdés, hogy ki döntsön, egy magánbíróság, a, a jogászok, vagy a nemzeti bírósági rendszer, igazságszolgáltatás rendszere, hogy ne legyen összeférhetetlenség Eh, az imént eh, hozzászólt, Hölgy eh, például meg tudja erősíteni, hogy ő is szokott választott bíróként eljárni, és így az ő esetében is felmerülnek összeférhetetlenségi kérdések. Ami a 4000 befektetői megállapodást, közel 4000 megállapodást illeti, mely az, amely ezek közül lejárhat. Azt is fontos tudni, hogy mi a mozgásterünk arra, hogy mi, mi, meddig mehetünk el, mit tehetünk. Három ISD-s rendszerrel rendelkező ország, Franciaország, Hollandia belső jogrendje gyengülhet, mondta professzor úr. Hogyan? Pontosan milyen szempontból gyengülhet ez? Köszönöm. Schuster úr. Köszönöm, elnök úr. Három kérdésem volna. Először is eh, elhangzott, eh, hogy az ISVS eh, a beruházásokat kívánja ösztönözni. Van-e statisztika az elmúlt 10-15 évből olyan beruházásokról, amelyekre nem került sor az európai államok és az USA között, mert ahol nem volt kétoldalú ISDS megállapodás? És ha van erről statisztika, akkor ez magyarázható-e más okokkal? Magyarázható-e más okokkal az, hogy bizonyos beruházásokra nem került sor? Ezt a kérdést főleg Bertenz asszonyhoz és a bizottság képviselőjéhez intézném. Ami a második komplexust illeti, az ellentmondásos volt, mert azt mondják, hogy először is a nemzeti jogorvoslati utat kellene kimeríteni a jelenlegi ISDS keretében, de ha jól értettem, Bertens asszony és a bizottság képviselő is azt mondta, hogy a nemzeti bíróságok részben nem is lehetnek illetékesek. Ebben az esetben persze jogorvoslatot sem lehet kimeríteni. Ha viszont nem illetékesek, akkor nem lenne elképzelhető, hogy van-e valami, ami ellentmond annak, hogy a TTIP keretében megállapodjunk abban, hogy a nemzetállamok nemzeti reformokat kell, hogy végrehajtsanak annak érdekében, hogy a külföldi befektetők egyenrogvak legyenek a nemzeti befektetőkkel. Tehát a diszkriminációmentesség mentesség ben meg lehetne állapodni, és ezt be lehetne építeni a jogszabályba. Az utolsó kérdésem pedig a Nemzetközi Kereskedelmi Bíróságra vonatkozik. Ez egy olyan kérdés, ahol az összes megállapodást egy az egyben meg lehetne oldani. Itt ugye nem független bírók ülnek, akiket a nemzeti eljárások alapján neveznek ki. Ezek a bírók mindig eseti alapon döntenének. Most azonban elhangzott az az érv, hogy ezek a bíróságok annyira költségesek, vannak erre vonatkozó statisztikák, hogy mennyibe kerül egy ilyen bíróság fenntartása a magánjellegű választott bíróságokhoz képest. Köszönöm szépen, Heidi. Heidi Hautala. Heidi Hautala. Yeah, thank you very much, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem nagyon sok, nagyon érdekes gondolatot hallottunk arra vonatkozóan, hogy hogyan működne a feljavított ISD. És én tanulhoz tennék föl még egy kérdést. Nagyon fontos volt az a megjegyzése, hogy a vitarendezési mechanizmust nem elszigetelten kell kezelni a megállapodás többi lényegi rendelkezésétől. Úgy tűnik nekem, hogy ha a TTIP-ről beszélünk, az USA és az EU álláspontja elég távol esik egymástól például az úgynevezett policy space kérdésében, tehát amit többen említettek, és nem csak Zán kérdezem, hanem Bátens urat is, hogy mi történne, hogyha inkább a VTO-ra támaszkodnánk, tehát a 20-as cikkre, az általános kivételekre, amely pont erről szól. Akkor mi lenne az egyes államoknak mindig igazolniuk kellene a politikai döntéseiket, amelyeket a befektetők, amelyeket a befektetők védelmében hoznak? Mik a WTO keretén belül az ezzel kapcsolatos tapasztalatok? Hindelen professzor is nagyon érdekes utalást tett az ISDS-re, hogy ez nem feltétlen kompatibilis teljes mértékben az EU jogszabályokkal. De Gondolom, hogy valamennyien követtük az Európai Bíróság döntését, tehát hogy inkompatibilis az EU szabályaival az EU csatlakozása az emberi jog az emberi jogi bírósághoz, tehát nem tudom, hogy ez a megjegyzés, hogy ide kapcsolódik-e, hogy az ISDS esetleg ugyanilyen helyzetbe kerülhet-e. Az elnök úr. Hölgyeim és uraim, nagyon röviden kérdezzenek, még heten kértek szót, és kifutunk az időből. Székel úr. <clears throat> Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, a előadóink bevezetője előadása után talán jobb, jó lenne megérteni részletesen azt, hogy most akkor egy az intézmény egy javított javaslattal áll elő, vagy mi lesz? A válaszokban ugyanazok az ügyek merülnek fel, tehát megint arról van szó, hogy most nem helyettesítünk semmit nem helyettesítjük a bíróságokat, nem helyettesítjük a nemzeti normákat, hanem arról van szó, hogy jogbiztonságot adunk bizonyos befektetők esetében, korlátozott esetekről van szó, ahol a diszkrimináció felmerülhet. És, hogy is mondjam, hátrányos helyzetbe kerülhetnek más cégekkel, állami cégekkel szemben. Tehát, ha ebből az alapból indulunk ki, akkor én nekem az a meggyőződésem, hogy pontosan tudnunk kellene, hogy hogy néz ki egy kicsit feljavított javaslat. Tehát pontosan felsorolni átláthatóan, hogy akkor milyen megoldások vannak, milyen eljárások, és így tovább. Csak az átláthatóság ad jogbiztonságot. Én például ellenzem a fellebezés lehetőségét. Tehát tulajdonképpen, ha megszületik egy megállapodás, akkor ezt be kell tartani, és szülessen meg egy végleges döntés, amelyet a felek mindkét fél be kell, hogy tartson, mert utána akkor újra és újra ismétlődni fognak ezek a felebezések, az egész hosszadalmas lesz és véget nem érő, és a jogbiztonság sérül. Köszönöm. Thank you, Chairman. Anderson, úr, köszönöm, elnök úr. Az isd kapcsolatos vita egyik fontos eleme vagy érv az, hogy a külföldi működő tőke beáramlását növelheti. De hát amennyire én tudom, nincs egyértelmű bizonyíték, ami arra mutatna, <clears throat> hogy ez így lenne. Ezért kérdem a szakértőinket, hogy egyetértenek-e ezzel. Talán eh, Zán úr lenne a legjobb eh, a válaszadó erre. Ja, vielen Dank, Herr Köszönöm szépen, elnök úr. Három kérdésem volna. Még akkor is, ha úgy gondoljuk, hogy helyes az, hogy a magánvállalatok befektetőit védenünk kell, miért nem létezik ilyen lehetőség a munkavállalókra és az őket képviselő szervezetekre nézve, hogyha az ő jogaik sérülnek, akkor ezért jogorvoslatot kapjanak, és ugyanez vonatkozik a fogyasztóvédelmi jogokra, vagy ha például a környezetvédelmi jogok sérülnek. A második felvetésem, Bruce, ehm, korábbi alkotmánybíró felhívta a figyelmet eh, arra, hogy az ő megítélése szerint eh, magán jellegű eh, döntőbíróság eljárások a német alkotmányjal, a német alaptörvényjel és az európai jogszabályokkal sem összeegyeztethetőek. Ő akár a nemzetközi jog megsértéséről is beszél. Gondolja, hogy megállná a helyét egy ilyen eljárás az Európai Bíróság előtt? Ez a kérdés a, bíróság, a bizottság képviselőjéhez szól. És végezetül nem gondolják-e úgy, hogy a befektetőket védő mechanizmusok nem eredményezik-e azt, hogy további kormányzati nyomást gyakoroljanak annak érdekében, hogy elálljanak bizonyos döntések közt. Például a NAFTA után amerikai vállalatok a kanadai kormányt beperelik azért, mert az megtiltotta a fracking kapcsolatos szándékaikat. Thank you. As a reporter on SETA, I will be brief. SETA téma előadójaként Rövid leszek. Első kérdésem tehát, van-e példa arra, amikor hátrányos megkülönböztetésben részesültek az Európa beruházók Amerikában az ISDS hiányában, illetve milyen más alternatíva van arra, hogy Amerikában az európai beruházók főként a kis és középvállalkozások érdekeit megvédjük segítek a választal is, hogyha komoly tudományos bizonyítékot akarunk, Arisztotelész is mondta, hogy a legegyszerűbb és az egyetlen igazi bizonyíték, hogyha kipróbáljuk. Thanks very much. Köszönöm. Köszönöm én is a meghívott előadóknak. Három gyors kérdésem lenne. A költséghaszon elemzéssel kapcsolatban senki nem beszélt arról, hogy a regulatory eh, hatással járhat ez, mint ahogy az például a csomagolás szabályok esetében több tagállamon tapasztaltuk. Több tagállam teljesen más irányba, úgynevezett teljesen más irányba indul el, eh, ISDS mentes megállapodásokat kötött a közelmúltban, például Ausztrália eh, Amerikával, a befektetések áramlására ez milyen kihatással volt, ha volt egyáltalán, illetve a kereskedelmi kapcsolatok alakulását ez hogyan befolyásolta. Végezetül a TTIP és az ISDS összefüggésével kapcsolatban senki sem említette, de belső nemzeti jogszabályokon keresztül hajtja végre a nemzetközi megállapodásokat Amerika gyakran. Ez miért nem lehet alternatíva arra, eh, hogy a nemzeti eh, jogorvoslat, amely egyébként nyilván gyorsabb és hatásabb lehetne, ez működőképes legyen. Köszönöm, elnök úr, én is eh, köszönöm a, az egyetemű hozzászólásokat a szakértők részéről. Egyes kollégák felvetettek már olyan kérdéseket, amiket én is szerettem volna, úgyhogy talán még három kérdést tennék fel Zsán úrhoz. Az ön véleménye szerint milyen okból növekedtek a tavalyi év során az eljárások ilyen drasztikusan? Ön ezt mivel magyarázza? Akár kétoldalú vagy másfajta döntő bírósági eljárások száma növekedtek, talán azért, mert a befektetők tevékenysége nem volt megfelelő bizonyos országokban, vagy miért folyamodtak a befektetők egyre nagyobb mértékben ilyen bírósági eljárásokhoz? Hogyha betekintünk a kulisszák mögé, a, talán ez a gazdaságpolitikai gyakorlattal magyarázható. A bizottság képviselőjéhez pedig a következőt mondanám. Említette, hogy a befektetők védelméről szoró rendelkezések nem kellően kerültek be a nemzeti jogszabályokba. Viszont ha egy megállapodást parafáltak, akkor hogyan lehet a jövőben szavatolni, hogy a rendelkezések érvényesülnek, és egy ilyen nemzetközi bíróságot összetétele milyen lenne? Az UNTAD-nál, vagy az UNO-nál, vagy a WTO-nál helyeznénk el ezt? Elnök, köszönöm szépen. Tisztelt kollégák, most le kellene zárnunk az első fordulót. A méltányosság véget. Úgyhogy arra kérnék mindenkit, a két további felszólalót, hogy röviden fogalmazzanak. Kellett képviselő. Thank you, Ms. Buttons, you mentioned... Köszönöm. Buttons eh, asszony jogászként kérdezem uh, a, a, a véleményét. Mennyit keres egy jogász ezekben az esetekben? Fontosnak tartom, hogy tudjuk, illetve egy, eh, egy ügyvédi iroda jövedelmének mekkora százaléka származik az ilyen esetekből. Az előttem szólókhoz csatlakozva nem is tudom kihez intézem a kérdést, hogyha meg akarjuk adni azt a jogot a befektetőknek, hogy a hátrányos megkülönböztetés miatt pereljék az államokat, mi van azokkal, akik azok az egyénekkel, személyekkel, természetes személyekkel, akik nem befektetők, de akiknek lába tiporják a jogait, és mindig azt mondják, hogy az állam felelős megvédeni őket, nekik miért nem adjuk meg ugyanezt a jogot, hogy miért nem mondjuk ugyanúgy a befektetőknek, hogy védje meg őket az állam. Az uniós rendszer reformja, mivel a legtöbb ilyen esetet vagy panaszt európai cégek nyújtják be, ez, ez most jó jel? vagy esetleg a fejlődő országok fejlődési jogát tagadjuk meg ezzel? Hogy lehet az, hogy az ISDS esetek nagy részét nem is ismerjük? Hindelang úr szerint a CETA valóban útörő jellegű, de egy korábbi kanadai megállapodás is hasonlóan nézett ki, nem? Miért nem felel meg az alapszerződéseknek a CETA, és hogyan reagálna erre Stlégelmich úr? Merci, Monsieur le Président. Köszönöm, elnök úr négy meghívott vendégünknek köszönet szeretnék mondani, nagyon érdekes dolgokat mondanak. Nem az a kérdés, hogy a befektetőket védenie kell, a kérdés az, hogy hogyan. Három megállap, megoldást is felvázoltak. A biztos szerint az, az arbitráció, vitarendezés az állami és befektetők között, a második állami és állam között, a harmadik pedig a nemzeti igazságszolgáltatás. A kettes megoldást senki sem védi, az elsőt és a harmadikat többen is. Lássuk a kérdéseket. Zán úr, valóban a befektetés az állam közötti vitarendezés támogatja? Emellett van? A második kérdésem Hindelang professzorhoz fordulok ezzel, hogyha jól értettem, ő inkább a nemzeti jogrendre hagyna megoldást, és az Európai Bíróság hatáskörét is hangsúlyozta, de a végén nem értettem, hogy akkor hogyan jön be a képbe mégis ez a bíróság, pontosan milyen helyet foglalna ez az ön által elképzelt megoldásban. Most pedig megadom a szót a szakértőknek, első három percre mindenkinek, elsőként Schlegel Milch úr. you. Uh, very quickly Köszönöm szépen nagyon gyorsan. A kis és középvállalkozásokkal kapcsolatos kérdésről. Kanadában a KKV-k esetében már lehet korlátozni ezt, tehát hogy csak egy közvetítő legyen, ez olcsóbb, hogyha egyetértenek a felek, meg lehet vizsgálni, hogy mit tehetünk. Zsadó úr, a konzultációról, igen, igaz, hogy még 145 ezeren azt mondják, hogy nem tetszik nekünk a TTIP, az ISDS, hogy ilyen nincs, ez világos. Aztán, hogy az elfogulatlanságot hogyan biztosítsuk, hát szeretnénk olyan rendszert, ahol ne legyen össze, ahol nincs összeférhetetlenség. Hogy ne egy fogatlan oroszlán legyen ez, ezen még dolgozni kell, hogy az emberek lássák, hogy ki honnan jön, milyen a háttere, és csak így lehessen ebben az arbitrációban, ebben a közvetítésben részt venni. Aztán a nemzeti bíróságok szerepe és a kapcsolódás az Európai Bírósághoz, vagy nemzetközi szinthez. Hát fogalmazunk világosan. A bíróság ítélete kimondja, hogy megfelelő, tehát elfogadható az, hogy nemzetközi kötelezettségeket vállalunk, ez egy másik jogrend, de akkor ugye ezt mindig más, egy, más és más egyezmény keretein belül tesszük, emberi jogi egyezmény, VTO keretében, és így tovább. De ezek az egyezmények nem az EU-s jogszabályokat vizsgálják. A parlament is ugye esetenként dönt arról, hogy milyen nemzetközi kötelezettségeket vállalhatunk, vagy sem aztán a statisztikák, az ISDS költségei, és így tovább, is, hogy valóban bátorítja-e ez a befektetőket. Hát az nyilvánvaló, hogy egy befektető döntései sok mindentől függnek, árfolyam, adórendszer, a rendelkezésre álló munkaerő, készségek, és így tovább. E, hogyha csak ebből a szemszögből nézzük, hogy most vonzunk-e a befektetőket, vagy sem, akkor azt hiszem rossz vágányra keveredtünk. A befektetők szempontjából ez azt jelenteni, hogyha valami rosszul sül el, akkor van biztosíték. Argentinát is említhetném, de bármelyik a Jukos ügyet is, hát kikapott volna 30 milliárd eurós kártérítést, hogyha egyedül szembeszáll. Tehát nem mondom, hogy minden egyes követelés nyer, és hogy minden egyes országban ezzel be lehet vonzani a befektetőket, és hogy ezért tárgyalták az oroszok is a megállapodásokat, amikor a lehetőség felmerült, de azért ez egy plusz biztosíték. Végül pedig a Nemzetközi Bíróság költsége, hát ezt a gondolatot is felvetették, nagyon fontos. Nem tudjuk még pontosan, hogy ez me- mekkora összegbe kerülne. De hát ez tulajdonképpen másodlagos ahhoz, képest, hogy akarunk-e egy ilyen nemzetközi állandó bíróságot vagy sem. Még nem ez az EU politikája, de szerintem ezt a kérdést sokkal komolyabban meg kell vizsgálnunk, mert sokkal nagyobb biztonságot, jogbiztonságot teremtene, és igen sok problémát megszüntetne, amelyekről már hallottunk. Köszönöm, Péter Szasszony. Köszönöm, elnök úr, én nem válaszolok azokra a kérdésekre, amelyeket már megválaszoltak előttem. Megteszem a tőlem telhető legtöbbet, hogy a hozzám intézett kérdésekre szóljak. Az arbitrátorok összeférhetetlenségével kapcsolatban, hát igen, tudom, ezzel nagyon alaposan foglalkozni kell, mert kényes kérdésről van szó ahogy elmondtam, hogy legyen egy lista. Ezek azok az arbitrátorok, azok a közvetítők, amelyekben megbízunk, és így tovább. Van, aki csak mondjuk jogászokat, vagy ügyvédeket akarna, vagy korábbi politikusokat, vagy bármi, de hát ebben meg lehet állapodni, és akkor lehet egy ilyen fix lista. A nemzeti bíróságok szerepe. Jó lenne, hogyha a nemzeti bíróságok is alkalmaznák a nemzetközi jogszabályokat. Előfordul, hogy egész egyszerűen a nemzeti rendszer nem teszi ezt lehetővé, nem engedélyezi és egyébként több európai ország esetében is így van. Ez még az Európai Bíróság is előfordul, hogy megkötött kézzel áll akkor ugye összehasonlítottuk a vto t és egyebeket, hogy igazolni kelljen minden politikai döntést az egyes tagállamokban. Vannak olyan szerződések, ahol ez már működik, és akkor tulajdonképpen ez úgy ö, olyan a helyzet, mint hogyha a VTO-n belül állapodtak volna meg. Mit lehet tenni, hogyha fogyaszt, a fogyasztókat segítsük, környezetvédelmi csoportokat, és így tovább. A legtöbb érintett, amely hallatja a hangját, akinek van hangja az ilyen ügyekben, és részt is vesz bennük, férjen esetleg hozzá, de hát saját követelésekkel is benyúlhatna. Ide ilyen esetben viszont egy teljesen új rendszerről rendszerre lenne szükség. Én ezzel egyetértek, azonban azt nem tudom, hogy politikai szempontból megvalósítható-e ez. A politikai nyomásgyakorláshoz felhasználható-e az ISDS? Hát cégek, civil szervezetek és több érdekelt is már most megpróbálja lobbizni a politikusokat minden lehetőséget kihasználva, tehát valószínűleg ezt is fel tudják majd használni a politikai nyomás gyakorlásra, ugyanúgy, ahogy a nemzeti bírósági ügyek, vagy bármilyen más jogrendszerben folyó ügyek is felhasználhatók ilyen célra. Hát most valószínűleg eltávolodott ettől, most megint visszafele közeledik, és beépíti az ISDS-t a szerződésekbe, az a kormányváltás után következett be, tehát lehet, hogy a kormányváltások is hatással lesznek erre. Ami a jogi cégeket, illetve a jogászok ügyvédek keresetét illeti, hát szerintem sokkal kevesebbet keresnek, mint a parlamenti képviselők például, és ami pedig ezeket a cégeket illeti, én nem tudok egyetlen egy olyan cégről sem, amely csak az ISDS-ből kapja a bevételeit, csak ebből él, és ez gyakorlatilag egy megállapodás bármilyen ügy, egy ügyféllel, ami megköthető lenne bármilyen más jogterületen is. Az, hogy egy kormány a részvényesek érdekeit védi, és ezért felelős, a szerződést úgy kell megfogalmazni, hogy ezt figyelembe vegyék. És végül pedig az ismeretlen ISDS esetek, igen, vannak ilyenek, legalább tudni kellene a végeredményt, de tudni kellene azokról az eljárásokról és ügyekről is, amelyek zajlanak. Tehát itt nagyobb átláthatóságra van szükség. Köszönöm. Köszönöm, Cán úr, következik. Thank you very much. Köszönöm szépen. Hét kérdést intéztek hozzá, megpróbálom ezeket röviden megválaszolni. Az első kérdés arra vonatkozott, hogy az ISDS a WTO kontextusában tartalmaz rendelkezéseket a szakpolitikai tér meg óvására. Azt hiszem, hogy igen, erről van szó, ezt kellene megtenni. Amikor a megállapodásokról tárgyaltunk, akkor a preambulumba illesztjük a célokat és a struktúrát, a lényegi rendelkezéseket a végrehajtási részbe, tehát az egészségre vagy a munkajogi jogi előírásokra vonatkozó védelmet a szerződés, a megállapodás preambulumába helyezhetjük, és egyéb rendelkezéseket is. A pénzügyi szolgáltatások vagy egyéb közszolgáltatások terén beépíthetünk egyéb rendelkezéseket, vagy például állategészségügyre, növényegészségügyre vonatkozó kivételeket. Tehát különböző módjai megvan annak, hogy eh, hogyan szabályozunk ezeket a kérdéseket eh, a megállapodásokban, ugye a végrehajtást szem előtt tartva, vagy a célkitűzéseket szem előtt tartva. A második kérdés eh, a mm, befektetési megállapodásokra és a közvetlen külföldi befektetések áramlására vonatkozott de erről már hallhattunk. Valóban ezt úgy tekintjük, hogy fontos, amikor olyan országok befektetéséről van szó, ahol a kormányzat gyenge, ahol a munkajogi standardok vagy az egészségügyi standardok szavatolása véget a megállapodás hasznos, és így mindkét fél érdekeit lehet szavatolni. A harmadik kérdés arra vonatkozott, hogy a szabályozás ugye az ISDS nélkül milyen lenne a közvetlen külföldbefektetések helyzete. Az ISDS tulajdonképpen csak egy végrehajtási mechanizmus, a megállapodásoknak egy kisebb része, tehát nincs ok-okozati összefüggés a kettő között. Arról nem is beszélve, hogy ha szélesebb kontextusba helyezzük a megállapodásokat, akkor itt különböző tényezők kölcsönhatásáról van szó. Olyan tényezőkről, amelyek a gazdasági kontextust, kontextusnak könnyítenek. Egy másik kérdés arra vonatkozott, hogy miért növekedett az elmúlt néhány év során ilyen jelentősen az ősetek száma, amikor az ISDS-hez folyamodtak. A fő okok között megemlítendő, hogy a fejlődő országokban, a szegények országokban jelentősebbek voltak a befektetések, mint a korábbi években azt láthattuk, hogy az FDI áramlatok több mint fele a fejlődő országokba, a szegény országokba irányult, ahol a kormányzat gyenge, és a befektetők státusza is, ezért az esetek nagy része ilyen országokban következett be. Elnök, elnézést kérek, de félbe kell szakítsam, és van három kérdés még, amelyet meg szeretnék válaszolni. Thank you very much for the questions. Um... Köszönöm a kérdéseket. Hogyan tudjuk elkerülni uh, azt, hogy uh, az a képzet alakuljon ki, hogy uh, elfogult a választóbíróság. Nos, úgy lehet eloszlatni ezt a kételyt, hogyha állandó bíróságot hozunk létre állandó bírákkal. Hogyha ez politikailag nem tűnik működőképesnek, akkor eloszlathatjuk az elfogultságról kialakult képet. A, akkor, hogyha nem csak két tucatnyi választott bírából választhatnak az emberek, hiszen így minden egyes választott bíra sokkal kisebb előnyét látná az egyes döntéseknek. Ami az uniós jog és a CETA és más vitarendezési mechanizmusok kompatibilitását illeti. Nos, a mm, Európai Bíróság félteőrzi jogi monopóliumát. És igazából nem az a kérdés, hogy az uniós jog köti a választott bíráságokat, hanem a választott bírák döntése kiadással van-e az uniós jogra, illetve hogy ez önmagában elég ahhoz, hogy aktiválja az uniós jog autonómiának doktrináját hiszen erre mutatnak egyes például a szabadalmi kérdésekben és alapjogi karta kérdésében meghozott ítéletek. A hatáskörök torzulásával kapcsolatos kérdés. Nos, remélhetőleg az a mechanizmus, amelyre a bizottság javaslatot tett, ez teljesen mm, hibabiztos, bolondbiztos megoldás, és ami a nemzeti jogrendek és az ISDS kapcsolatát illeti, én az utcánjárót és a mentőcsónakot eh, hoznám itt példaként. Az egyik egy, a nemzeti jogrend az nyilván egy óceánjáró, óriási, jó kipróbált eh, rendszer, amely az állami és magánérdek összeegyeztethetőségét az évek alatt, évtizedek alatt jól kidolgozta. Hát ebben igazságosnak tartja mindenki. A fejlett jogrendekben ráadásul a nemzetközi bíróságok döntését is elfogadjuk abban az esetben, hogyha a nemzetbíróság az adott esetben elfogult lenne, vagy mint hozni, mint példaként az Európai Emberjogi Bíróság döntéseit. Köszönöm, köszönöm szépen mindenkinek. Elnézést a második panel részvevőitől, hogy ennyire elhúztuk. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim, most rátérünk a második részre. Most jönnek a felügyeleti kérdések a TTIP megállapodáshoz kapcsolódóan. Elmondtam már, hogy egyfajta utánkövetés ez. Tavaly februárban tartottunk egy meghallgatást már a felügyelői koherenciáról, illetve az EU vég, jogszabályok végrehajtásáról a TTIP keretein belül. És hát akkoriban ugye nagyon keveset tudtunk a a felügyeleti átláthatóság és koherencia címet viselő fejezet tartalmáról. Most már azért többet tudunk, a tárgyalások nagyon fontos szakaszba értek, ugye a nyolcadik forduló ott fog bekövetkezni a jövő héten, és pontosan a felügyeleti kérdésekre fognak összpontosítani. Timmermans és Stoiber urak most tartanak ott, hogy a gyakorlati részleteket kidolgozzák, tehát milyen konkrét intézkedésekről legyen szó. A felügyeleti fitness szabályozás, az érintettekkel való konzultáció, hatástanulmányok elkészítése, a másodlagos jogszabályozás, és a felügyelet és adminisztratív terhek csökkentése kérdéseiben. Tehát ezek az aspektusok fontosak, az amerikai fél is hangsúlyozta ezeket a tárgyalások során. Tehát először a bizottságot fogjuk meghallgatni, és utána két szakértőt, Egyikük már eljött a februári meghallgatásra tavaly Alemanno úr. Tehát őt is szeretettel köszöntöm még egyszer az Európai Parlamentben. Ezen kívül az Európai Gépjármű ipar képviselője is itt lesz. Most gyorsan szólnék még arról, hogy az idővel hogy állunk. Ugye most arra Alemanno úr már be kellett volna, hogy fejezze az előadását, és tulaj, vagyis hát inkább Alemano úr tartana az előadásának a közepén, Pinik úr már befejezte volna ezt. Tehát kérnék minden előadót, hogy ne használja ki a 15 percet, amit eredetileg a rendelkezésére bocsátottunk, azért, hogy meg tudjunk takarítani némi időt a kérdésekre és válaszokra a hozzászólások után. Ezt megköszönöm, és akkor először Fernando Pero Pinin következik, aki a Kereskedelmi Főigazgatóság ügyvezető igazgatója az Európai Bizottságtól parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm ezt a lehetőséget, hogy elmondhatom önöknek most, hogy, hogy hol is tartunk, ami a felügyeleti kérdéseket illeti a TTIP-en belül. És hogy ugye miről zajlik az eszmecsere, mi van a napirenden és mi nincs, és akkor szólnék még arról is, hogy mi a, az eszmecsere legfőbb, mik a legfőbb pillérei ennek az eszmecserének. Először is a tárgyalási megbízás. Hadd emlékeztessek mindenkit. Tehát mi, tört, mi is volt a cél? Ugye az volt a cél, hogy a szükségtelen akadályokat a kereskedelem és a befektetések elől távolítsuk el, és ez a nem tarifa jellegű akadályokra is igaz. Aztán a felügyeleti kompatibilitást jöveljük, a kölcsönösen ismerés, harmonizáció és egyéb eszközökön keresztül, és mindezt tegyük úgy, hogy a két fél jogát ahhoz, hogy jogszabályokat fogadjon el, a fogyasztóvédelem, egészségügyvédelem és egyéb területeken ez ne sérüljön. Nos, az egészségügyi és növényegészségügyi intézkedések, a technikai, kereskedelmi akadályok, és így tovább szerepelnek a felhatalmazásban. Négy fő területről van szó tehát, már mondtam az egészségügyi és a növényegészségügyi intézkedéseket, ezeket az SPS rövidítéssel illetjük, tulajdonképpen élelmiszerbiztonsági kérdésekről van szó, de most ezekre nem térnék ki, hanem inkább a három másikra összpontosítanék. pontosítanék a konformitás értékelési eljárás, technikai követelmények, és így tovább tartoznak mind-mind a, kereskedelmi, a technikai akadályok közé amelyek egy kereskedelmet, kereskedelmi folyamatot akadályozhatnak. Aztán a felügyeleti koherencia, a második terület. Hát tulajdonképpen itt általánosságban arról van szó, hogy jó felügyeleti gyakorlatok legyenek, illetve hogy a felügyeleteket össze lehessen vetni egymással, azzal a célral, hogy a következetességet javítsuk, és az esetleges inkompatibilitást megszüntessük az USA és az EU között. Végül pedig a szektorális intézkedések, ezek olyan ágazati intézkedések, amelyeket érintett területeken el lehet fogadni, hogyha mindkét félnek ez érdekében áll. Ami fontos még, az az, hogy milyen alapelveken, e, alapelvek szerint dolgozunk. A felügyeleti koherencia miről szól? Kihangsúlyoztam már, hogy a szükségtelen inkompatibilitást akarjuk megszüntetni, tehát az eljárások duplikálását, a következetlen termékkövetelményeket, a kettőzött tesztelést, és így tovább. Ami e, teljesen jogos, azt nem. A különbségek oka a történelemben rejlik, mindkét oldal párhuzamosan dolgozta ki a saját jogszabályait, és nem igazán tekintett a másik fél tapasztalatára. Úgy gondoltuk, hogy itt az ideje annak, hogy áttekintsük a jogszabályainkat is, és gondolkodjunk el azon, hogy együtt nem tudnánk-e valami még jobban előállni, nem lehetne racionalizálni egy kicsit ezeket a dolgokat, és hogyha összevethetők, a, vagy megegyeznek a jogszabályok, akkor egyszerűbb a helyzet. Hát milyen eszközöket használunk? Ez tulajdonképpen egy eszköztár, a kölcsönös elismerés, akkor, hogyha valóban ekvivalencia van, tehát egyezőség van. Nyilván enélkül nem lehet kölcsönös elismerésről beszélni, de mondhatjuk még a harmonizációt, a követelmények összeigazítás, egymáshoz igazítását, közös szabályokat, vagy és ez egy olyan dolog, ami az EU-t nagyon foglalkoztatja, a nemzetközi szabályok, standardok, disziplinák alkalmazása. Milyen módon próbáljuk ezt elérni? Hát először is a felügyeletek együttműködésével. Hangsúlyozom még egyszer, hogy nem politikai folyamatról van szó, hanem egy olyan folyamatról, ahol a felügyeleteknek kell úgy működniük, hogy megelégedettek azzal, hogy mit végez a másik, a másik oldalon, a másik fél és ez pedig a bizonyítékok, illetve az adatok objektív kiértékelésén alapul. Arról is szeretnék szólni, hogy mi az, ami nem a felügyeleti koherencia. Ezt is pontosan meg kell határozni. Nem általános kölcsönös elismerés és harmonizáció, az nem jelenti ezt, teljesen irreális és jogilag sem kivitelezhető nem próbálunk közös szabályokat felállítani, tehát nem lesz olyan EU-TTIP testület, amely szabályokat fogalmazna meg. Nem befolyásoljuk a felügyeleti függetlenségét sem a feleknek, mind a két fél megőrzi a szuverenitását. Tehát ezeket a dolgokat nagyon világosan szeretnénk megfogalmazni, nem kötelező, nincsenek kötelező elemei ennek az együttműködésnek. A védelmi a célkitűzések és védelmi szintek sem képezik tárgyalás alapját, egyik oldal sem kényszerítheti a másikra a saját szabályait, ez irreális lenne, és hát az biztos, hogy mind a két oldal elő, hát elég határozottan ellen is állna és a TTIP arra sem lehet kifogás, hogy a jogszabályok elfogadását lassítsuk, tehát a politikai érdekek védelmében. Nem arról van szó, hogy megváltoztassuk a felek súlyát, hogy kinek van nagyobb súlya, nagyobb hatalma. Nem erről van szó a gyakorlatban, nem ezt jelenti a felügyeleti koherencia, és azt sem, hogy a kereskedelmi vagy gazdasági érdekek fontosabbak lennének a közpolitikánál. Azt sem jelenti ez, hogy a másik fél beleszólhat a e, szabályok létrehozásába a, partnernél. Tehát nem mondjuk azt, hogy most akkor a bizottság munkáját befolyásolhatja majd az Egyesült Államok, beleszólhat abba, hogy mit, mit, e, milyen munkát végzünk, és arról sincs szó, hogy transatlanti belső piacot hoznánk létre, amelynek a szabályai gyakorlatilag az EU szabályok tetejébe ülnének, és azok fölött lennének érvényesek. A felügyeleti koherencia azt sem jelenti, hogy a szerződések és az EU jogszabályok által garantált védelmet mi feladnánk, vagy csökkentenénk. Ez nem történhet meg, és nem is fog megtörténnénk. sem az, megtörténni sem az EU-ban, sem az USA-ban. Több mint 300 órányi tárgyaláson vagyunk már túl, és egyetlen egyszer sem hallottunk senkitől a tárgyalattal körül olyan javaslatokat, amely a védelmet, a védelem szintjét csökkenteni. Úgyhogy azt hiszem megalapozottan mondhatom, hogy nem lesznek ilyen javaslatok. Nem ezt célozza ez a munka, sem írásban, sem szóban nem jelentek meg ilyen javaslatok. Megvédjük a saját jogszabályalkotási módunkat, mi olyan területekre szeretnénk összpontosítani, ahol jobban tudunk együttműködni, ahol valóban van lehetőség az együttműködésre és a költségcsökkentésre. Tehát a felügyeleti koherenciáról szóló, szóló fejezetben a jó felügyeleti gyakorlatok szerepelnek, átláthatóság, konzultáció az érintettekkel, hatástanulmányok készítése, olyan felügyeleti szabályokra, amelyek kihatnak az EU-USA kereskedelemre és befektetésre, annak érdekében, hogy mind a két fél tudja, hogy mi van előkészületben, és fel tudjon arra készülni, akár építhetnek is egymás tapasztalataira, információira, és így tovább, és olyan megoldást dolgozhatnak ki, amely aztán kompatibilis, és akkor így sokkal hatékonyabban működik a jogszabályalkotás. Többféle eszközzel lehet ezt elérni, ezeket már említettem, kölcsönös elismerés, közelítés, közös egyszerűsítés és így tovább, de mind csak olyan területeken, amelyek mind a két fél érdekét szolgálják, ahol teljesen különböző a megközelítés, ott nyilván ez nem lehetséges. A nemzetközi felügyeleti együttműködést segítjük, ez is egy nagyon fontos gyakorlati elem, mert persze a költségcsökkentést szeretnénk elérni a transatlanti kereskedelemben, ezt úgy lehetne megtenni, hogy az egész világon nagyobb legyen a felügyeleti koherencia. Nyilván az elővigyázatosság jelvről sem feledkezünk meg, tehát senkinek ne legyenek illúziói. Az alap elv az, hogy mindkét oldal tiszteletben tartja a másik felügyeleti rendszerét. És ide beletartoznak tehát ezek az alapelvek, amelyeket én mondtam. Ezen a héten valószínűleg sikerül véglegesíteni ennek a meghatározását, tehát hogy pontosan a felügyeleti koherencia mi is lenne. És a felügyeleti együttműködési testületről néhány szót. Ez egy olyan testület, amely figyelemmel fogja kísérni a T típben szereplő felügyeleti rendelkezések alkalmazását de ennek a testületnek nem lesz sem felügyeleti, sem döntéshozatali hatásköre, és nem fog eh, rendelet tervezeteket értékelni vagy válogatni, nem fogja a másik oldal eh, munkáját elemezni. És nem eh, fogja felajánlani ez a testület egyik félnek sem azt, hogy a másik oldal felügyeleti döntéseit befolyásolhassa a munkáját ez a testület átláthatóan végzi, ez egy nagyon fontos elem. Meg lesz majd a jelentéstétel, a monitoring és az érintettek tájékoztatására vonatkozó mechanizmus. Aztán itt konkrét célkitűzésekről, konkrét eredményekről van szó, olyan területeken, amelyek mindkét fél érdekében érdekét szolgálják, például a gépjárműipar, technológia, vegyszerek, rovarítók, és még sorolhatnám. Általánosságban elmondhatjuk, hogy ezeken a területeken mindkét fél érintett. Néhány példát gyorsan felsorolok, mert gondolom, hogy majd Ronát úr is fog erről, is fog erről beszélni a gépjárművekről van szó. A lehető legtöbb technikai rendelet kölcsönös elismerése, illetve több szinten kétoldalú lépések, nemzeti és egyéb szinteken. A kölcsönös elismerés helyett gyakorlati együttműködésre fogunk összpontosítani a vegyi anyagok területén, itt sajnos nem lehetséges a kölcsönös elismerés, de megpróbáljuk elkerülni a szükségtelen duplikációt. És hát nyilván a határidőket, időtartamokat, amelyek az egyes felek szabályozásában szerepelnek, tiszteletbe tartjuk a folyamat és a következő lépések. Hát egy kicsit túl korai lenne most még arról beszélni, hogy majd mit is tartalmaz a megállapodás. Azt mondhatjuk, hogy elég különböző eh, álláspontról indultunk a felügyeleti koherencia témájában. A kereskedelemmel kereskedelmet akadályozó technikai akadályok területén, de hát az biztos, hogy mindenképpen átlátható folyamatot szeretnénk, a közvéleménynek is joga van tudni, hogy mi zajlik, továbbra is tehát közé fogjuk tenni a szövegeket. A következtetésem az tulajdonképpen az, hogy van még munka előttünk, nagyon sok történt már meg, sok mindent elvégeztünk, de még továbbra is komoly közvitára van szükség, és erre nyitottak vagyunk bármely pillanatban. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy kicsit sikerült rövidebbre fognia. The floor goes to Dr. Következik Eh, Alemánó professzor úr, aki Zsamoni eh, professzora eh, ennek a témának parancsoljon a szó. Köszönöm, elnök úr! Szeretnék egy kis kávéáttal élni, feltétel. Nos, az Európai Parlament számára 2014-ben készítettem egy dokumentumot az külügyi bizottság felkérésére, hogy az előző uh, hozzászólás során hallottuk, vitatott a TTIP tárgyalásokon ete, hát főként kereskedelmi megállapodásként komoly aggodalma kövezik. Három fő kérdésre szorítkozik a közvélemény és az Európai Parlament figyelme jellemzően. Az első a transzparencia, átláthatóság kérdése, a másik a race to the bottom, tehát a legkisebb közös nevező, a harmadik pedig az ISDS, amiről az előző panel megbeszélés során már beszéltek. Az első állításom az, hogy a TTIP sokkal többről szól, nem csak erről a három kérdésről. politikai és demokratikus ellenőrzés kérdése jogosan merül fel, de ha egyszer életbe lép ez a megállapodás, ha életbe lép a megállapodás, akkor eh, annak a végrehajtásával is foglalkozni kell. Mi lesz akkor, hogyha eh, elfogadásra kerül ez a megállapodás? Mit vállal a két fél? Mennyire kiegyensúlyozottak a vállalások? Hogyha egy ötlet rohamot végeznénk, mi is a TTIP, akkor sokan azt mondanák, hogy egy új generációs kereskedő megállapodás, ezt mondanák a kereskedelmi oldalról, a jogszabályozói oldalról pedig egy nemzetközi szabályozói együttműködés vagy kormányzás új formája, nagyon homogén jogrendek között, gondolunk itt Európára és Amerikára. Lépjünk egyet hátrébb, nézzük meg messziről a miért, hogyan és mi. Ez a három fő kérdés. Kérdés, <clears throat> hogyan lehet a, ezeket a Behind the Borders nem tarifális jellegű kereskedelmi akadályokat, amelyek mai napig megvannak a határok túloldalán és gátolják a kereskedelmet. Nos, nem légüres térben tárgyalják a TTIP-et, tudjuk, hogy a WTO rendszerekre épül, és a transatlanti szabályozó együttműködésre is épül, amely már évek, évtizedek óta folyik. Ez alapvetően egy, ágazati ágazati megállapodásokra épül, ekvivalencia megállapodások, vagy a kölcsönös elismerés elve. legutóbb ilyen egyébként a biotermékek eh, terén köttetett. 95-ben eh, mondták ki azt, hogy egyértelmű különbséget kell tenni a technikai jellegű akadályok, illetve az SPS megállapodása a közegészségügyi érdekeket véti. A WTO keretén belül alapvetően eljárási harmonizáció folyt, bizonyos Elnézést mondja az elnök, próbáljon egy kicsit lassítani, hogy a tolmácsok is tudják követni a mondani valóját. Bottom line, when looking at the WTO experience... A WTO tapasztalatokból alapvetően azt lehet leszűrni, hogy ez kevés, az nem elég. És pontosan így jön be a képbe a TTIP megközelítés. Lássuk, hogy a TTIP jelenlegi formája hogyan alakult ki. A TTIP megpróbál tovább lépni tehát újabb erőfeszítést tesz a kereskedelmi liberalizáció kiterjesztésére. Hogyha megnézzük, hogy mi a, a TTIP tárgyalók alapgondolata, nos, a hogyan eh, szabályozunk, és nem a mit szabályozzunk. Ez a fő kérdés, ez remélhetőleg ez a megközelítés a közös eljárásrendhez vezethet. Tehát alapvetően, hogyha hasonló eljárásrendet követünk, akkor sokkal valószínűbb az, hogy ugyanarra, vagy legalábbis hasonló eredményre jutunk. Ha így járunk el, akkor jelentős szabályozói, kom, szabályozási konvergencia állhat elő. Éppen ezért olyan fontos a kanadai-amerikai szabályozási együttműködési tanács, ami nem egy megállapodás formáját tölt, inkább egy informális dolog, illetve a CETA megállapodás, amelyre már többen utaltak előttem. Hogyha a CETA példáján túllépünk, akkor láthatjuk, a TTIP egy olyan formáját adja majd a, a nemzetközi szabályozói együttműködésnek, amelynek segítségével az ideológiai különbségek is áthidalhatóak. Ez egy valóban nyitott megállapodás, amely tulajdonképpen egy folyamatosan alakuló megállapodás formáját ölti. Önök nyilván jobban értik, mint a diákeim, de az nekik is próbálom mindig azt elmagyarázni, hogy mit tesz a TTIP. A TTIP azt próbálja, hogy egy horizontális disziplinát próbál egyes ágazatokban remélhetőleg a szabályozók meg tudnak állapodni, de már most a tárgyalások során is egy vertikális ágazati megközelítést is próbál bevezetni. A kettőt párhuzamosan teszi. Ezek persze nagyon, ez egy nagyon kényes nagyon kényes kötéltánc, hiszen mindkét tárgyaló félnek a kedvébe kell, hogy járjon ez. Egyrészt tehát van a horizontális szabályozási fejezet, szemben állnak az ágazati megalapodások. Az Európai Bizottságtól hallottuk azt, hogy az általános alkalmazású intézkedések, amelyek esetleg transatlanti hatással bírnak, ez mindenképpen tárgyát kell, hogy képezze annak, amiről most beszélünk. Mik ezek, melyek ezek? Lehet, hogy tudományosabbnak kellene lenni, de a különböző Eh, etél az európai és az amerikai jogszabályozás, de általánosságban elmondhatjuk, hogy legtöbb ilyen amerikai szabály nem jogalkotási típusú aktus, olyan, amely a kongresszus végre eh, által elfogadott eh, jogszabályok végrehajtását garantálják, miközben az Európai Unió más formáját, általában más formáját preferálja ezeknek az intézkedéseknek. Négy egy, egy állandó fórum, egy korai figyelmeztető rendszer, a párbeszéd és a hatástanulmány, ez lenne a horizontális disziplina, ez lenne tehát az a négy összetevő, amit itt hangsúlyozni kell. Hogyha megnézzük a mechanizmust, és megpróbálunk kicsit túllépni, közelebb lépni a valósághoz, akkor azt hiszem, hogy különbséget tehetünk a között, hogy amikor ezt a horizontális disziplinát új szabályokra vonatkozunk, amelyek még nincsenek, de amelyek majd fordulhatnak például azért, mert új technológiai fejlődés feltem, például a neotechnológia és a meglévő szabályok. Szerintem a horizontális disziplinák ezeket a különbségeket is figyelme tudják venni. Egy, tehát az egyik olyan lehetőség, amelyet a szakirodalom és talán a szakpolitika formálók is figyelembe kérték. az elnök ismét megkéri az előadót, hogy próbáljon le, kicsit lelassítani. Is the so-called regulatory compatibility assessment. So this idea... Szabályozási eh, kompatibilitási eh, elemzés lehet például az egyik formája annak, amikor a, eh, a szakpolitikai problémával kapcsolatban felteszünk magunknak a kérdést, hogy ugyanazokkal a kérd, kihívásokkal nézzünk szembe megpróbálnak olyan eh, analitikus tanulmányokat eh, előállítani, amelyek internalizálják azt a költséget, amely azzal jár, hogyha ugyanarra a problémára más megoldást találunk. Nézzük a meglévő szabályozások esetében kicsit másképp működne ez, ez nyilván jóval gyakoribb, mivel sokkal több ilyen van. Az folyamat, vagy valószínűleg az amerikai-kanadai példához hasonló módon eh, indulna, amikor is eh, felkérik a szabályozókat, eh, hogy üljenek el egy asztalhoz, és vizsgálják meg, hogy a normák esetleg ekvivalensek-e, és ez egy kon, a petíció konzultáció nyilvános párbeszédi konzultáció jelen erről. Csak egy pár példát hozzunk, a ipar, az autóipar, ezek azt hiszem magákért beszélnek, de nagy kérdés, ami a magáért beszél, de akkor azért komolyan kell fennünk azt, hogy ez a mechanizmus race to the bottom, tehát a, a, a normák, a, a, a legalacsonyabb normák irányában mozdítja el a dolgot, tehát az Atlanti óceán két oldalán a szabályozók az alacsonyabb normák felé mozdulnának, igen. Nos, a válasz negatív, nem, a szabályozási autonómiát meg kell őrizni, a felek, a tárgyaló felek, ket köti majd a megállapodás, de csak akkor, hogyha megállapodnak. Egy megállapodás hiányában nem, de persze maradnak nyílt kérdések. Éppen ezért egy, meg kell vizsgálni, hogy a, a TTIP elfogadását követően hogyan tovább, hogyan lehet ezt a fejezetet végrehajtani, ki fogja végrehajtani, és mi történik, hogyha hatályba lép. Itt azt mondom, hogy azt javaslom, hogy két pillanat között tegyünk különbséget. Az egyik a horizontális disziplína végrehajtás között, a másik pedig a transzpozíció, tehát az átültetés kérdések között. Az egyik intézményi felépítés hogyan fog kinézni a szabályozó szabályok közötti párbeszéd, és ha egyszer megállapodásra jutnak egy adott ágazatban, mondjuk legyen ez az autógyártás, akkor az a kérdés, hogy az egyes jogrendszerekben hogyan tudják ezt a megállapodást a saját jogrendjükbe, átül jogrendjükön belül ennek hogyan tudnak érvényt szerezni. Önök számára nyilván az az érdekes, hogy a jogalkotók, a társjogalkotók milyen szerepet játszhatnak egy ilyen folyamatban. Főként a, a, a az intézményi felépítésre vonatkozó egyik modell az lehet, hogy egy szabályozói együttműködési tanács működtetni ezt az egész folyamatot, különböző ágazati szakbizottságokra építve a munkáját. A felvetésem, a vitaindító kérdésem, kik lesznek a tagjai ezeknek a szakbizottságoknak, csak a szabályozók vagy a kereskedelemben érintettek, illetve hogy, hogy ez hogyan illeszkedik majd az intézményi egyensúly eh, kérdésében. És itt jön a fő üzenet, az igazi aggodalom a titipel kapcsolatban nem abból kellene, hogy kiinduljon, amiről a média beszél, ennél szerintem bonyolultabb, összetettebb a kérdés. A TTIP egy innovatív kormányzási technikává válhat, amely elkerülhetetlenül újra nyitja a jogszabályalkotási folyamatot, újra kell gondolják ezt, hiszen amikor két eh, norma egymással szembe kerül, akkor az egész jogalkotási folyamat újraindulhat. Ez így eh, a folyamat során újabb részvételt, politikai ellenőrzést jelent majd, amikor a végrehajtáshoz érünk majd. Tehát egy újabb képpel élnék, eh, feszültség keletkezik a hatékonyság vagy hatásosság között, illetve a politikai ellenőrzés igények között. Zárásképpen tehát a TTIP, mint olyan eh, nem fogja a két fél eh, szabályozási autonómiáját feltétlenül csökkenteni. Amerika és Európa is megtartja a teljes hatáskörét, és, eh, és szabadon eldöntheti, hogy új szabályokat elfogad-e, vagy a meglévők ekvivalenciát elfogadja, de a teljesen új formája, formájú és természetű szabályozás együttműködéshez amelynek a demokratikus ellenőrzésére szükség van. Végezetül tehát, amikor a horizontális fejezetről tárgyalnak, akkor gondoljanak egy hídra, amelyet a nulláról semmiből kell képíteni, amely összeköti az óceán két partját, amelyet bárki elindulhat, de senki sem kötelezi őket arra, hogy elinduljanak ezen a hídon. Uh, we thank you. Köszönjük szépen. Most pedig Fizán professzor úrnak adom meg a szót, ő a közjogi és jogelméleti professzor a Bielefeldi Egyetemről. Parancsoljon! Köszönöm szépen! Nagy megtiszteltetésnek tartom azt, hogy megkaptam önöktől ezt a meghívást, és nagy örömmel jöttem el önökhöz. Négy dologról szeretnék beszélni, ezek közül kettő a demokráciával kapcsolatos, a többi pedig a standardok tartalmával. Az első pont elég rövid, a demokraták az Egyesült Államokban azt próbálják meg keresztül vinni, hogy a TTIP-el és a CETA-val kapcsolatos döntést bizonyos korrekciókkal láthassák el, tehát a kongresszus dönt a különböző rendelkezésekről, kivételekről, ha jól tudom, a, az, hogy a parlament hozza meg ezt a döntést, a nemzetközi szerződéseknél elég ritka, általában oda teszik hogy a parlament elé a szerződést, és azt mondják, hogy hagyja jóvá vagy sem, de a részleteket nem igen tudja befolyásolni, korrigálni. Úgy gondolom, hogy az amerikai modell, vagy legalábbis a demokraták által követett eljárás felettébb érdekes, amely talán elgondolkodtató is egyben. A második felvetésem az lenne, hogy ha a szabályozó hatóságokról beszélünk, igazából sok mindent még nem mondhatunk, hiszen erre a tárgyalások még nem terjedtek ki, de azt már láthatjuk, hogy a CETA mit tartalmaz, és ezt behatóan szemügyre vettük. Ott a tárgyalások kiterjedtek arra, és félúton már látható volt, hogy a különböző területeken lesznek illetékes bizottságok, amelyek például a vámügyekkel foglalkoznak, a környezetvédelemmel és egyéb kérdésekkel. Ezek a bizottságok egy közös bizottság kezére kell, hogy dolgozzanak, és javaslatokat kell, hogy kidolgozzanak olyan szabályozások érdekében, amelyek az ő adott szakterületekhez kötődnek. És itt jön a lényegi pont. A közös bizottság kötelező érvényű döntéseket hoz majd a felek számára. A bizottságokban természetesen az EU és Kanada képviselői ülnek, ugye a CETA esetében, a TTIP-nél nyilván az USA és az EU képviselői ülnének majd. Meg kell nézzük, hogy milyen ügyekben tudnak ezek a közös bizottságok kötelezőményi döntéseket hozni. Láthatjuk, hogy itt olyan területekről van szó, amelyek kifejezetten említést nyernek a szerződésekben. Tehát itt és itt, ezekben a konkrét kérdésekben a közös bizottság döntéseket hozhat, amelyek kötelező érvényűek lesznek. Van egy kollégám, aki úgy látja, hogy ezek a területek már annyira, annyira komolyak, hogy a tagállamok gyakorlatilag a szuverenitásukat adnák fel, ami demokratikus kérdéseket is felvet, ki ellenőriz, milyennek a demokratikus jogosultsága és persze ezt le, le lehet egy kicsit egyszerűsíteni, és mondhatjuk azt is, hogyha megnézzük ezt a döntéshozatali hatáskört, akkor a döntések főleg olyan részletkérdésekre vonatkoznak, amelyek az alapvető fejezetekhöz kötődnek. Tehát alapvetően például ugye a vámokkal kapcsolatos kivételek, itt van egy hosszú lista, ezért 1600 oldalas ez a dokumentum. Ez azonban nem érinti az általános vámügyi hatáskört. Elképzelhetjük például, hogy a különböző kérdésekben a vegyes bizottság kötelező döntéseket hozhat. Ez egy picit hasonlít egyfajta végrehajtó hatalomhoz, amely a parlamenti törvényekről döntéseket hoz. Mondhatnánk, hogy nem jelent problémát, ilyen, ilyesmi előfordul a nemzetállamok szintjén, vagy a, taga, a unió szintjén, ugye a végrehajtó hatalom hozza meg ezeket a döntéseket. A kérdés, a probléma itt azonban az, és ebben különböznek a nemzetközi megállapodások, hogy ezeket a döntéseket nem lehet visszavonni. Vagyis, hogyha a német közlekedésügyi miniszter például a közlekedésen nézve egy új törvényt akar hozni, akkor a parlament mutatja azt, hogy visszaterjeszti. Ha a parlament azt mondja, hogy nem akarja ezt a jogszabályt, akkor kiegészítheti a törvényt, és a miniszteri rendelet akkor fogyottá válik. Ugyanakkor ez a visszahívási jog a TTIP-nél természetesen nem létezne. Itt látok egy demokratikus problémát, egy komoly problémát, de ez természetesen a standardokra is kihatással lehet, hiszen a standardok is adott esetben ilyen külön szabályozások. Viszont mondhatjuk azt is, hogy veszünk ugye két felet, az Európai Unió lenne az egyik, és mondjuk az amerikai kormány. Az Európai Unió képviselői demokratikus legitimációval bírnak, de ha például a kanadai kormány dönt az Európai Unió nevében, akkor ez a demokratikus legitimáció hiányzik. Jogi szempontból nézve ez egy nagyon fontos kérdés. Második gondolat. A fogyasztóvédelmi és környezetvédelmi standardok. A tárgyalási mandátum a TTIP esetében természetesen tartalmazza azt, hogy magas szintű környezetvédelmi standardokat és fogyasztóvédelmi szabványokat szeretnénk garantálni. Ez, ezt akár írhatnánk a preambulumba is, de hogyha ezt tüzetesebben szemügyre vesszük, akkor azt láthatjuk, hogy hivatkoznak a GATT megállapodás 20-as cikkére, de ezt csak úgy értelmezhetjük, hogyha az SPS megállapodást, amely az egészségügyi és növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozik, ezt is vele együtt olvassuk. A tárgyalások során, ezt némileg említették már, gyakorlatilag két filozófia áll egymással szemben. Egyfelől Európában vannak ugye nemzeti és európai szintű elővigyázatossági elv. Az elővigyázatossági elv azt jelenti, hogyha a veszélyek küszöbe alatt bizalmatlanság merül fel, kockázat valamivel kapcsolatban, akkor ennek ellenére az elővigyázatosság elvéből kiindulva azt mondhatom, hogy ezt betiltom, nem hagyom jóvá. Például a gén technika, vagy a fracking például az elővigyázatosság elve alapján ezt Európában betilthatjuk. Az Egyesült Államokban viszont, és ezt az éghajlat változása kapcsolatos vitából tudják, más a megközelítés. Amíg ezt tudományosan nem sikerült megfelelően bizonyítani, az ilyenfajta tevékenységeket jóvá kell hagynunk. Ez most nem azt jelenti, hogy ott a környezetvédelmi rendszer rosszabb, csak éppen más. Az amerikaiaknál a rendszer hátul kezdődik, vagyis azt mondják, hogy nálunk a környezetvédelmi felelősség elve és a fogyasztóvédelmi felelősség rendszere hatékonyan működik, kártérítést lehet fizetni, viszont az európai országokban egy olyan rendszert, az Európai Unióban egy olyan rendszert nem vezettek be, amely az európai tagállamok szintjén nem működött. Nincs egyetlen egy olyan eset sem, Németországban például, ahol ilyen környezetvédelmi, környezeti felelősség elvéről mondtak volna ítéletet a bíróságok. Ha ezt a két elvet azonban elhagyjuk, akkor probléma merül fel. Egyébként vannak olyanok is, akik azt mondják, hogy mindegy, mert kártérítés lehet fizetni, tehát hogy ennek mi a köze az SPS megállapodáshoz, ez ugye a WTO berkeibe tartozik, az egészségügy, a fogyasztóvédelem és a környezetvédelem okán be lehet vezetni minimális mértékben ilyen standardokat, de csak abban az esetben, hogyha tudományosan bizonyított, hogy ezek a rendelkezések, vagy ezek a termékek, szolgáltatások kárt okozhatnak. Az SPS megállapodás az SPS megállapodás az espes megállapodásra hivatkozik a TTIP mandátum és a CETA is. Ott szerepel az, hogy az SPS megállapodás a CETA szerződés szerves és teljes mértékben hatályos. Tehát az SPS kettes cikkét teljes mértékben átveszi a rendszer. Persze mondhatjuk azt is, hogy de hát ez már amúgy is érvényes, de nem szabad egy hibát kétszer elkövetnünk egyfelől, másfelől pedig a VTO ezen a területen még nem működik megfelelően. Hogyha TTIP-et működőképessé akarjuk alakítani, akkor gyakorlatilag felhívhatjuk a figyelmet egy olyan problémára, amely fatális következményekkel járhat. Aztán ott van a demokrácia és az európai standardok. Ugye az Európai Bizottság jóvá hagyott egy irány elvet, amelynek az lett volna a következménye, hogy a víz ellátással kapcsolatos szolgáltatásokat pályázatban ki kell írni, tehát a magánosítást tetnék lehetővé. Ugyanakkor volt egy polgári kezdeményezés, amely két értelemben véve is sikeres volt. Egyfelől kellő számú aláírás gyűjtöttek össze a különböző tagállamokban, másodszorban pedig a bizottság azt mondta, hogy akkor ezt a jogszabályt törlik. De ha azt hiszük, hogy ez volt a bizottság utolsó szava, akkor tévedünk, a CETA-nál ismételten megtaláljuk ezt a ö, kiírási kötelezettséget, és ö, ha megnézzük, hogy milyen területeken kötelező, akkor megint ott találjuk a vízellátást, a ö, víztisztítást és mindent, ami a vízellátással kapcsolatos. Tehát egy hátsó kapom, keresztül ismét bevezették ezt ö, a kötelezettséget volt egy demokratikus kezdeményezés, amely jelezte, hogy nem akarja ezt, és aztán mégis bevezette a bizottság homályos szabályozásokon keresztül. A második kérdés pedig az, hogy amikor közbeszerzési pályázatot kell kiírni, akkor nyilván a legkedvezőbb feltétel érvényesül. Aki a fogyasztóvédelmi és környezetvédelmi standardokat nézi, ha ezeket nemzetközi szintre helyezzük, ezeket az európai standardokat már nem fogják figyelembe venni. Vannak olyan standardok, amelyeket nem szabályoztunk nemzetközi szinten, hanem a különböző hatóságok európai, regionális vagy nemzeti szinten szabályozhatnának. Ugyanakkor ezeket most, ezeket így gyakorlatilag ignorálnánk. Köszönöm. I thank you very much for your intervention. Megköszönöm ezt a hozzászólást. Most pedig Erik Jonát következik, aki az Európai Gépjárműgyártók Szövetségének az elnöke. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, hogy ezt a lehetőséget megkaptam arra, hogy egy esettanulmányt mutathassak be önöknek arról, hogy a gépjármű ipar számára mit jelenthet a TTIP. 15 vezető európai gyártót képviselünk. Szerettem volna egy-két tényt és számadatot felsorolni itt, hiszen azért hangoztatjuk annyira a a véleményünket mindig emellett, mert ez nem csak a mi ágazatunknak fontos, hanem a munkahelyteremtésben is nagyon fontos. Most közvetetten és közvetlenül 12,7 millió ember számára adunk munkát. A mi ágazatunk Európában exportorientált ágazat. Ez azt jelenti, hogy többet gyártunk, mint amennyit Európában értékesítünk, tehát a TTIP számunkra kiváló lehetőség arra, hogy az exportot növeljük és még több munkahelyet teremtsünk itt Európában. Jelenleg most nettó kereskedelmi hozzájárulásként azt mondhatnám, hogy 91, 95,1 milliárd eurós ez. Hogyha az exportot nézzük meg, tehát mondjuk az Európából, Európából az USA-ba irányuló exportot, akkor ez egy éves alapon majdnem egy millió darab. Hogyha pedig az USA-ból az Európába irányul a mennyiséget nézzük, akkor kb. 200 ezer egység. Tehát megint látszik, hogy mi többet exportálunk, mint amennyi az import, legalábbis a gépjárműiparban. Ami a ttip illeti, összefogtunk az amerikai partnereinkkel. Az ACL, összefogott az ottani eh, gépjárműipar eh, képviselő szervezetekkel, az lpc vel és az alliance és az álláspontunk egységes a ttip kapcsolatban, hogy mit szeretnénk mi látni itt a szabadkereskedelmi tárgyalások során. Átfogó megállapodást várunk, nem csak a tarifák megszüntetését. Ez egy egyszer megjelenő lehetőség a nem tarifa jellegű kereskedelmi akadályok megszüntetésére és a felügyeleti koherencia elérésére egyetlen lépésben. Persze tudjuk, hogy nagyon összetett a helyzet, és ezért különbséget teszünk a között, hogy mit várunk a meglevő jogszabályok kapcsán, és mit várunk a jövőben elfogadásra kerülő jogszabályok esetében. Már erre utalt a bizottság, amikor ugye az eszköztárról szóltak, a felügyeleti koherencia eszköztárról, tehát szeretnénk az EU és az USA szabályozás ekvivalenciájának az elismertetését, elismerését, de persze tudjuk, hogy ez egy hatalmas falat, és ezért most csak a biztonsági szabályozás ekvivalenciájára összpontosítunk, mert egész egyszerűen Mission Impossible, tehát lehetetlen küldetés minden szabályozásra megoldani ezt. És ez is csak a személygépjárművek esetén van így. Ugye a kamionok esetében csak a, motorokról, a motorról lenne szó, itt is az ekvivalencia érdekel bennünket a szennyezőanyag kibocsátás szabályozás ekvivalenciája. És később aztán persze majd a harmonizációt választanánk. És most megint visszatérek az egyik előadóra, aki arról szólt, hogy ugye mit és hogyan, és a hogyanra összpontosítanék. Tehát ugye különbség, hogy hogyan felügyelik a két ágazatot az USA-ban és az Európai Unióban, Nálunk ugye a típus jóváhagyása jellemző, tehát csak úgy lehet kereskedelmi forgalomba hozni egy gépjárművet, hogyha a típus jóváhagyás az megtörtént, tehát a nemzeti hatóságok azt mondták, hogy igen, az életben lévő standardeknek és jogszabályoknak megfelel ez a típus, tehát ekkor lehet forgalomba hozni az USA-ban, a biztonság szempontjából közelítik ezt meg, és így hitelesítik ezt. Tehát gyakorlatilag a gyártóknak kell a hitelesítést elintézni, és bizonyítani azt, hogy megfelelnek a szabályoknak, és aztán lehet a hatóságoknak ellenőrizni, hogy valaki betartja-e a szabályokat vagy sem. Most nem, fogok, nem fogom ezt a táblázatot itt részletesen felolvasni és elemezni. Mindenki megkapta, megkapja a diákat, és akkor elolvashatja részletesen. Ha Európát vizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy Európára inkább a globális technikai szabályozásra jellemző, és persze van még UNEKE és EU szabályozás, ami az USA-t illeti, ott is van ugye globális szabályozás, a technikai, és vannak még biztonsági sztenderdek és szabályok, amelyek a szövetségi szinten születnek. Most akkor lépésről lépésre haladjunk végig ezeken. Tehát mi az, ami ránk vonatkozik Európában? Ugye egyrészt az ENSZ gazdasági bizottsága, Európai Gazdasági Bizottsága fogad el szabályokat, egy Genfi fórum, ugye a VP29 fogadja el ezeket, 58 ország ennek a tagja, és ide tartoznak az EU-s tagállamok is. De egyébként itt nem szerepel az USA. Itt rengeteg standardről van szó, a világítás, a környezetvédelmi normák, a biztonsági övek, a töréstesztek, és így tovább. De mondom még egyszer, ezek a, ENSZ keretén belül megfogalmazott szabályozások elég fejlettek ezek a szabályozások, elég részletesek, kb. 128 ilyen van, amely az autó, ami a gépjárműiparra vonatkozik. És aztán utána jönnek az EU szabályai, e, a járókelők védelmétől kezdve a súlyon, méreteken át az általános biztonsági rendelkezésekig minden. <clears throat> és aztán jönnek a globális technikai e, szabályozások, megint ugye az ENSZ keretén belül, a technikai szabályoknak megfelelően. Egyébként ezek vonatkoznak részben az USA-ban, érvényesek és részben Európában. <clears throat> És aztán még a NISA felügyeleti ügynökség által is elfogadott szabályok is érvényesek. Ez egy olyan testület, amely a kongresszusnak tesz jelentést, és az USA-ban tevékenykedik. Itt normákról van szó, és mondom még egyszer a hitelesítésről, tehát hogy mindenki saját maga felelős a hitelesítési eljárásért. A felügyeleti standardok mindkét oldalon nagyon magas szintű biztonságot eredményeznek, viszont mivel megvannak ezek a felügyeleti különbségek, a gyártók kénytelenek az USA-ban és az EU-ban ugye más-más módokon eljárni, különböző tükröket alkalmazni, különböző struktúrát, különböző ablaktörlőt, különböző világítást, azért, hogy ezeknek a különbségeknek eleget tudjanak tenni a felügyeleti téren és ezek a különbségek egyébként nem feltétlen vezetnek nagyobb biztonsághoz, ezt a következtetést vonták le a tagjaink az óceán mindkét oldalán. Tehát először is az volt az egyik következtetés, hogy a különböző követelmények teljesítése nyilván sokkal költségesebb, nem hatékonyabb egyik megoldás sem, csak költséges. Hát ugye tudjuk, hogy a megnévő szabályozás harmonizálása nagyon nagy kihívást támaszt, hiszen az egész megközelítés más. Az ágazat már megpróbálta ezt a múltban, megpróbálta elérni a gépjárművekre vonatkozó szabályok harmonizálását a korábbi párbeszéd során, és, ezt nem volt sikeres. A múltbeli hibáinkból tehát tanuljunk, ezért látjuk azt, hogy egyelőre az ekvivalencia meghatározásában rejlene a megoldás. Az a véleményünk, hogy ugyanaz a teljesítményszint, ami megszületik a, mind a két oldalon a szabályozásnak köszönhetően. A, a személygép kocsikra vonatkozóan mondjuk ezt. A kamionokra vonatkozóan az EPA 10, illetve az Euró 6 összehasonlításáról van szó, tehát ennek az ekvivalenciáját kellene megállapítani, mi erre várunk. A Tiszta Közlekedés Nemzetközi Tanácsa kiértékelte ezt a két standardot, tehát az USA és az EU standardját, és azt a megállapítást fogalmazta meg, hogy ezek nagyon erős és funkcionálisan ekvivalens opciók, ugyanolyan kibocsátás ellenőrzési technológiát követelnek meg, és ugyanazokat az előnyöket érik el. Tehát most ott tartunk, hogy az elgazat adatokat gyűjt az utakon a kibocsátásra vonatkozóan, hogy az Euró 6 és az EPA 2010 ekvivalenciáját bizonyítsuk. Hát ugye könnyű lenne az, hogy annyit tenni, hogy mi elmondjuk, hogy na, mit akarunk, és akkor tessék, önök a szabályozók ezt tegyék meg. Hát nagyon összetett ügyről van szó, és azért um, egyeztünk abba bele, hogy készüljenek tanulmányok, az érdekelteket ültessük le és tárgyalunk mindenkivel, illetve mindenkinek a legfrissebb információkat a rendelkezésére bocsátjuk a bizottságnak is, természetesen átadjuk ezeket. Az egyik egy technikai tanulmány, amelyet a Michigani Egyetem folytat, az USA-ban, illetve Svéd Egyetem. Ők próbálják bizonyítani az EU és az USA biztonsági rendelkezéseinek az ekvivalenciáját a személygépjárművek esetében. Az adatokat az USA-ból és az EU-ból veszik, és ezeket dolgozzák fel. A tanulmány utolsó szakaszában van, és az eredmények hamarosan elérhetőek lesznek. Ezzel párhuzamosan ugye gyakran kapunk a gazdasági oldalra vonatkozó kérdéseket is. A, a személygépremű kutatók központtal együttműködünk az Egyesült Államokban, és a felügyeleti konvergenciát vizsgáljuk a TTIP-en belül azt, hogy ennek mik az előnyei, hát az világos, hogy a felügyeleti konvergencia hatalmas előnyökkel jár. Ha megnézzük a meglévő rendelkezések közötti különbséget, tehát a nem tarifa jellegű akadályokat, akkor azt mondhatjuk, hogy a gazdaságpolitikai kutatóközpont, brit kutatóközpont beslései szerint ezek a nem tarifa jellegű akadályok úgy működnek, mintha egy 26%-os tarifa lenne, vántarifa lenne tehát ennek a megszüntetése már nagy költségcsökkenést eredményez. Az export-import tarifák megszüntetése, illetve a nem tarifális jellegű akadályok 25%-ának a megszüntetése oda vezetne, hogy több mint 100%-kal nőne az EU-ból az USA-ba irányuló gépjármű export. Tehát fontos a vámtarifa megtakarítás, de mondom még egyszer, hogy a felügyeleti konferenciából nyernénk a legnagyobbat. Tulajdonképpen átfogó megállapodást akarunk, amely a felügyeleti konvergenciához vezet. Ezt kívánja a gépjármű gyártó ágazat. Elnök úr, mi most úgy látjuk, hogy itt a lehetőség, hogy a felügyeleti akadályokat megszüntessük a meglévő szabályozás esetében. És nagyon világos az, hogy nem, akarjuk, nem akarunk alábadni a standardekből. Ezért mondjuk azt, hogy kölcsönös elismerést kérünk az ekvivalencia esetében, tehát az ekvivalens biztonsági szabályozás esetében, és majd a jövőben célozzuk esetleg a harmonizációt. Ne felejtjék el, hogy a gépjárműkereskedelem ma az EU-USA kereskedelmének 10%-át teszi ki, tehát hatalmas lehetőség rejlik ebben mindkét gazdaság számára. Megerősíteni ez mindkét fél szerepét a világban. És mondom még egyszer, hogy a gépjárműipar továbbra is részt kíván venni ebben a munkában, nagy lehetőséget látunk itt Európa számára, a munkahelyteremtés, a növekedés számára, és megköszönjük, hogy lehetőséget kaptunk a véleményünk kifejezésére, és továbbra is részt kívánunk venni az eszmecserében. Köszönöm, én is megköszönöm, most pedig a kérdések és válaszok következnek, a képviselőké a szó Keller asszony. Thank you. Um, Most már sorra került a elnök úr, köszönöm a meghívott előadóinknak. Nagyon sok kérdésem azért nincsen. Alapvetően az Európai Bizottság várok reakciókat a, a meghívott előadók által feltett problémákra. Mit csinál a, a szabályozói együttműködési tanács, hiszen azt mondta, hogy harmonizál, promótál, de hát ez nem igazi lépés, ez aminek a célja. Mit tesz konkrétan? Ez arra beszél csak, hogy mit nem tesz, mi nem tartozik a hatáskörbe, mit tartozik a hatáskörbe, mit csinál ez a szabályozó együttműködési tanács. A living agreement, tehát élő megállapodás fogalma, hát ez, ez, ez számomra problémás, hiszen elfogadni olyan megállapodást, amelynek a tartalmát majd csak később határozzuk meg, ez olyan, mint, egy, mint hogyha egy e, e, cseket írnánk alá. Ön szerint hogyan lehet biztosítani azt, hogy e, ez nem okozom problémákat? Uh, thank you. Köszönöm. Scholz úr a következő kérdésvetővel. Köszönöm szépen, nekem is van egy kérdésem a bizottsághoz. Egy konkrét kérdésem Tudjuk, hogy ezzel a szabályozó együttműködéssel egy korai riasztási rendszert is létre kellene hozni, ami azt jelenti, hogy a jogalkotási szándékokról, a szabályozási kérdésekről mindkét fél szeretné értesíteni a másikat. Hogyan látja Fizán úr a bizottság ezt a szándékot, hiszen ezzel természetesen összekapcsolódik az a kérdés is, hogy végeredményben akkor ki szabályoz a befektetők, ők is ugye részt vesznek a megállapodásban, vagy akkor a parlamenti és egyéb szabályozó hatóságok azok, akik a jövőben majd a szabályozó együttműködést definiálják, és hát ők képviselik a közérdeket. Mr. Le Breton. Köszönjük, Le Breton úr. Merci, Monsieur le Président. Köszönöm, elnök úr. Mindenek előtt először is András Fizennak szeretnék eh, köszönetet mondani. A professzor úr eh, megerősítette az elemzésmet, hogy valóban a SETA és a TTIP eh, veszélyes. A bizottság képviselőjehez lenne két keresetlen kérdésem. Megpróbált minket biztosítani arról, hogy végső soron a TTIP nem is olyan veszélyes, nagyon kevés területet érint egyáltalán, és egy példát hozott csak, az autóipar példáját, amit végül egy más szóló fejtett részletesen. A második ágazat, amely a harmonizációt érintene, harmonizáció, amelyet érintene a CIDIP keretében. Ami a tárgyalási mandátum illeti, ezzel kapcsolatban az Európai Bizottság képviselője tud minket biztosítani arról, hogy az európai szabályokat, például a védete, az eredetvédelem tekintetében ezeket az európai szabályokat megvédik majd? Köszönjük, Fosz úr, a következő. Köszönöm szépen. Volna egy kérdésem a bizottság képviselőjéhez, és Fizán úrhoz két kérdésem. Először is ma egy jelentős német napilap azt írta, hogy az amerikaiak beleszólási jogot szeretnének a jogalkotásban. Szeretném tudni, hogy pontosan mi áll ennek a hátterében. És ez egy helyes információ, egy valós információ. Fizen úr pedig valamit nem értettem, hogy említette a VTO-ra való hivatkozást, kritikusan szemléli, de amennyire én tudom, Tulajdonképpen itt már hatályos jogról beszélünk, és a tagállamok is részben ezt már átültették a gyakorlatba. Tehát ezen jogokra való hivatkozást én nem látom ennyire kritikusnak. Ami pedig a vízellátást illeti, ezt már szinte botrányosnak minősítette. Ez gyakorlatilag csak akkor érvényesül, amikor a település úgy döntött, hogy a vízellátást privatizálja. Csak ilyen esetekben kerül sor a pályázati kiírásokra, nem pedig akkor, ha az önkormányzat ezt ellenzi, vagy nem dönt emellett, akkor ennek gyakorlatilag továbbra sincs szerepe. Uh, thank you. Mrs. Kelly wanted to add something. Ska Keller szeretett volna még hozzáfűzni. Igen, elnézést, elnök úr, valamit elfelejtettem. Hosszú utalt erre, valóban az újságban azt is olvashatok ebben a bizonyos hírben, hogy hogy az érintett uh, uh, ágazatoknak is pont a központi szint. Ez volt a központi szintnek is információt kell biztosítani. Ez pontosan mit jelent, hogy the central level? Képviselőasszony, nem tudtam elolvasni a nevét ilyen messziről. Igen, Rodriguez asszony, bocsánat, parancsoljon ön, következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Sajnálom, hogy ki kellett menjek egy pillanatra, ezért a vitának egy részéről lemaradtam, holott nagyon érdekes a vita, és rendkívül konstruktív is. elgondolkodtatott valami, és ennek kapcsán van néhány kérdésem is. A következőről volna szó. Szerintem az egyik fő probléma, amely a kereskedelemben megjelenik, amikor az egyelő versenyfeltételekről beszélünk, ez a nem vámjellegű akadályokra vonatkozik. Ugye vannak technikai és adminisztratív jellegű akadályok. Különböző alkalmakkor minden bizonyal az Intában dolgozó kollégák is, és mások is tapasztalhatták, hogy a vállalatok milyen kereskedelmi nehézségekkel szembesülnek. Ebben a tekintetben nagyon nagyok az elvárások, a várakozások, amikor a nem vámjelegű akadályok lebontásáról és a harmonizációról beszélünk. Felmerül bennem a kérdés, hogy eleget tehetünk ezen várakozásoknak, vagy a TTIP gyakorlatilag itt frusztrációt fog szülni egy olyan kérdésben, ami nagyon fontos. És szeretném tudni azt is, hogy a munkajogok, a munkagyi jogok harmonizációjára hogyan tekint? Ön szerint lehetséges-e ez? Sikerülhet-e megállapodni, és elkerülni azt, hogy a munkajogi standardokat csökkentsük? elkerülhető-e az, hogy a jövőben az, az új akadályokat is szabályozzuk. Our, our distinguished... Köszönöm. Most pedig a nagyra becsült meghívott vendégeinknek adom meg a lehetőséget a válaszadásra mondjuk másfél percben, hogyha el tudják mondani elméletben. Na jó, ezt csak vicceltem, de kérem próbálják valamennyire azért rövidre fogni a mondandójukat. Köszönöm elnök úr, attól tartok, hogy a rendelkezésre álló időtől függ, hogy mennyire tudok érdemi választ adni. Részleteket hosszabban, általánosságokat rövidebben. Mit csinálna pontosan ez a szabályozói együttműködési tanács? Először is a megállapodás végrehajtását felügyelni, a szabályozók együttműködését felügyelni, és felügyelői együttműködési terveket szabna, hogy a két fél láthassa, hogy a jövő milyen területeken tudnának együttműködni. Így új együttműködés lehetőségeket eh, eh, tudnak eh, keresni. Ráadásul ez egy olyan konzultató fórum, amely nem döntéshozatali eh, hatáskörrel bír. Living Agreement, élő megállapodás. Mit jelent ez? Hogy nem minden rendelkezés kerül majd bele minden ágazatban, és új, az együttműködés új területe is bekerülhetnek, meg kell a megfelelő mechanizmust azt eh, teremteni, hogy később is ezek tükröződjenek a megállapodásban. Egyelőre nem tudjuk, hogy ennek mi lesz a mikéntje, hogyantja. Az uniós eh, alapszerződések értelmében erre több lehetőség is van, de azt mondanom sem kell, hogy a megfelelő konzultációs mechanizmusokat az eu belül használni kell, ehhez kétség sem férhet, eh, az, az, az nem megy, hogy jogszabályozói döntésekben valami távoli, eh, rejtett intézmény kezébe adjunk ilyen komoly hatásköröket. Nem. Például a gyógyszer ágazatban a, a gyárak ellenőrzésének a rendszerét is közelíthetnénk egymáshoz, vagy a bizonyos anyagok szakmai elemzésének a módszer is közelíthetnek, ez adatcserével is járhat, illetve így nem kell két különböző kérvényt benyújtanak azok, akik mondjuk engedélyeztetni akarnak egy anyagot. Most ezeket hoztam volna csak példaként. Ami a földrajzi védelmet illeti, kétség sem férhet hozzá, hogy az EU a saját szabályán nem változtat ez ügyben. Ebből nem engedünk. Ahogy azt említettem, döntéshozatali hatáskörrel senki sem bír majd, és közvetlen hatállyal vagy hatással bíró szabályokról nem állapodhatnak meg a felek. Ez egyik fél sem, ez világos. Pontosan emiatt bármiről is döntünk a TTIP-en belül, eh, az megfelelő és demokratikus ellenőrzés eh, alá kell vetni. A demokratikus deficitet eh, nem hagyhatjuk, hogy előforduljon ebben az esetben. A WTO szabályok és a állat és növényegészségügyi intézkedéseket illeti. Nos, a WTO keretein belül már nagyon szigorú feltételek vannak ez ügyben. Ami pedig a közműcégeket illeti, de uh, in any case we are talking about areas where olyan területekről beszélünk, ahol már most is nyílt a verseny, és ahol például a közműbeszerzések tekintetében az uniónak már vannak szabályai, semmi újdonság nem lenne, a mandátum értelmében a közszolgáltatásokat meg fogjuk őrizni, védeni. Az central level fogalmával kapcsolatban, nos, vég, folynak a tárgyalások erről, központi federális és uniós szintről beszélünk. Most nagyon nehéz lenne nekem további konkrétumokat mondani a tagállami szintről, jelenleg is folynak a tárgyalások előtt, tehát a central level az nagyjából a tagállami szintet érinti. A várakozásokat illetően óriásiak a kihívások. Tudjuk, hogy mivel került ez uniós belső piac képítése, Egyrészt ambiciózusnak kell lennünk, másrészt reálisnak a várakozásainkat illetően. Tudjuk, hogy idő kell ahhoz, hogy felálljon ez a rendszer, működőképessé váljon. A munkavállalói jogokat ez nem érinti, ez nem is képezi a tárgyalásokkal alapját. A megállapodásban szerepel majd egy korai figyelmeztető rendszer is annak érdekében, hogy új kereskedelmi korlátok ne elő, pont azért, hogy amikor új szabályok elfogadásán töri a fejét az egyik fél, tudja a másik fél, hogy mi készül, hogy jelezhessék, hogyha úgy érzik, hogy ez kereskedelmi akadályt okozhat. Köszönjük szépen! A többiek szeretnének válaszolni, reagálni? Address the first question uh, raised by Mr. Voss. Röviden Foss úr kérdésére reagálnék azzal kapcsolatban, hogy az Egyesült államok szeretnének-e az EU jogalkotás folyamatába beleszólást kapni. Igen, ahogyan az Európai Unió is eh, szeretne az érintett felekkel eh, beleszólást kapni az USA jogalkotási folyamataiba. Az érintett felek beszélnek erről, egyeztetnek erről a TTIP keretében mi pusztán formalizálunk egy ilyen folyamatot. És ez részben megválaszolja Ská Keller első kérdését is, aki azt kérdezte, hogy mit teszünk, miben rejlik a cselekvés. A szabályozó együttműködési tanács ahogyan említette, inkább egyfajta monitorozást végez, tehát felhívom a figyelmét arra, hogy különbség fenn az új jogszabályok között, Tehát az új jogszabályok esetében lenne egyfajta elkötelezettség mindkét szabályozó részéről, hogy egyeztetnek, hogy az ekvivalenciák szempontjából adottak-e a feltételek, de a már létező jogszabályok esetében valószínűleg az ágazat beleszólása kellene, hogy megállapodhatnak-e közös feltételekben, és ezzel párhuzamosan a jogalkotás folyamat is elkezdődhet-e. Köszönöm Fízen professzor úr, három kérdést kaptam. Az első arra vonatkozik-e, hogy nem feltétele a privatizáció, nem feltétlenül, hiszen azon is múlik, hogy milyen fajta jogi konstrukcióban működnek azon vállalatok, amelyek a vízellátást nyújtják. Itt ugye lehetnek, lehet szó önkormányzati vállalatokról is, vagy olyanokról, amelyek 100%-ban már privatizáltak, tehát ez csak egy további lépés lenne. Másodszorban az SPS megállapodásban is ez már szerepel, csak éppen ez még nem érvényesül. Kérdés tehát, hogy a TTIP ezt felrázza-e úgymond, és ezáltal relevánsá válik. Az EU jogszabályokból ismerjük, hogy 30 év után egyszer csak relevánsá válnak bizonyos jogszabályok, és a vitarendezési mechanizmussal is ez történhet. A legrosszabb forgatókönyv a jogászokat legalábbis rendkívül mértékben érdekli. És mi a helyzet az egyeztetésekkel, a kötelezmény jogszabályokkal, a harmonizációval? Solt úr kérdése volt ez. Különbséget kell tenni. Amíg ugye jog javaslatok születnek, és az illetékes parlamentek döntenek, így jogi szempontból formailag nincs probléma, hiszen javaslatokat bárki tehet. Aztán felmerült ez a politikai kérdés, hogy ez milyen kötelező érvényt jelent, és a parlament hogyan hajthat végre kisebb módosításokat, hogyha egy ilyen fontos testület, mint a közös bizottság korábban már megállapodott, de ez már politikai kérdés, nem pedig jogi. Tehát a két kérdést elkülöníteném egymástól. Uh, thank you. Köszönjük szeretne ez valamit uh, hozzáfűzni. Jó, Nertor? Igen, mivel szorít minket az idő, nem fűznék hozzá semmit ezen a ponton. Uh, thank you uh, as well. Uh, now for... Köszönöm. Záró beszédek következnek. Alex Axel Fosznak adom meg a szót, aki a a Júli szakbizottságban, a jogi szakbizottságban a, a fogalmazója uh, a parlament uh, ajánlásának a TTIP tárgyalásokkal kapcsolatos véleményünket ő írja, készíti parancsolatot. Köszönöm szépen, én is megpróbálom ezt a kellő rövidséggel összefoglalni. Először is azt kell mondjam, hogy az ISDS természetesen a közvélemény előttünk kívül vitatott, de a mai meghallgatáson is hallhattuk, hogy egyfelől a befektetők védelme szükséges, másfelől pedig ez egy szokványos eszköz a nemzetközi gazdasági kapcsolatrendszerben az Európai Unió érdekét szolgálja, és az önkényességet kívánjuk kizárni ezáltal. Végeredményben tehát számomra egyértelműen definiálni kell, hogy a befektetőket hogyan lehetne védeni, és a választott bíróságok hogyan működjenek. Hallottuk, hogy az alternatív vitarendezési mechanizmusokkal mi lenne a helyzet. A gyakorlati alkalmazás során azonban ez összekapcsolódik egyéb problémákkal is. Ezért részben ezek a megoldások vagy nem realisztikusak, vagy pedig különböző érdekkonfliktusokkal párosulnak. Az eddigi modell esetleg némi javításra szorul. Korszerűbbé kellene tenni. Vannak különböző javaslatok erre vonatkozóan, hallhattunk most ilyen javaslatokat, akár az állandó bíróság, vagy a hatály korlátozása, vagy bizonyos eljárásbeli kérdések tisztázása. Úgy gondolom, hogy mindenek előtt az a fontos, hogy itt az ideje annak, hogy ezeket az ISDS struktúrákat átláthatóbbá tegyük, bárhogyan is nézzenek majd ki a folyamat végén, úgy gondolom, hogy bizonyos fajta struktúra szükséges. Ezt tovább kell fejleszteni. A választott bíróságok úgy tűnik, hogy szükségesek, vagy legalábbis ezek egy lehetőséget nyújtanak a vitás kérdések rendezésére. Minden esetre nem tűnik megoldásnak az, hogy ne szabályozzuk a vitás kérdések rendezését. Éppen ezért véleményem szerint a végrehajtás során a bizottság és a tárgyaló partnerek majd ki kell, hogy gondoljanak valamit. A címszó lehetne a struktúra, hiszen ez átláthatóságot biztosít és lehetőséget nyújt arra, hogy mindenki tudja, hogy mihez tartsa magát. Uh, thank you, uh, Mr. Foss. Köszönjük Foss úrnak. A két szakbizottság elnöke nevében szeretnék köszönetet mondani a vendégeiknek, meghívott előadóinknak, érdekes beszámolóknak, prezentációknak és mindenkinek a részvételért ezzel a meghallgatásnak. Vége, az ülést lezárom.